Dear colleagues, I, I would like to start our, uh, our meeting. Uh, we are uh, with point. Jó reggelt kívánok mindenkinek, folytassuk az ülést. A tizedik pontra kell ugranunk a napi rendben, hiszen itt tartunk most. Michael Schneiderrel fogunk eszmecserét folytatni, ugyanis a régiók bizottságán belül ő a kohéziós politika jövőjéről szóló vélemény előadója. A kohéziós politika jövőjéről már több alkalommal is beszéltünk, és most nagyon várjuk, hogy Mikael Schneiderrel egy kicsit részletesebben is elbeszélgethessünk, hiszen a mi szakbizottságunkat rendkívül érdekli, hogy a régiók bizottságának mi a véleménye a kohéziós politika jövőjéről, úgyhogy Mikael parancsolj. Köszönöm szépen, Hübner asszony, hölgyeim és uraim, Először is köszönetet szeretnék mondani a meghívásért. Nem az első alkalom ez, hogy itt a szakbizottsági ülésen részt veszek, és a kohéziós politikáról vitázunk. A régiók bizottságának jelentéstétele nagyon értékes, és éppen ezért nagyon jó, hogy el tudok látogatni önökhöz, és itt megvitathatjuk ezt a témát és remélhetőleg gazdagíthatjuk az önök eszmecseréjét is. Ez egy klasszikus win-win helyzet. A régiók bizottságán belül egyfajta ö, perspektívikus vélemény dolgoztunk ki. Ez a bizottság a, megy vissza, még az elmúlt nyárról, azt illetően, hogy a kohéziós politikáról az új kihívások fényében ez év áprilisáig dolgozzunk ki egy ilyen jellegű jelentést. Ezt meg is tettük, április 15-én ezt a véleményt elfogadtuk. Örülök, hogy elmondhatom, hogy egyhangulag fogadtuk el ezt a véleményt. egyszerű lett volna egy ilyen véleményt egyhangulag elfogadni, hogy oly módon, hogy mindenki megjelenítheti benne saját véleményét. Nos, ez abszolút következetes ez a vélemény, és minden tag helyeslésével találkozott. Éppen ezért az európai intézményeknél nagyon fontos, hogy egy végleges álláspontot tudjunk kidolgozni a kohéziós politika jövőjével kapcsolatban. Nem szeretnék egy technokrata előadást tartani ma itt, hiszen hogyha részletekben akarnak elmerülni, akkor a vélemény a rendelkezésükre áll. Csupán kulcs szavakban szeretném ezt a véleményt összefoglalni, és a jelenlegi vitára szeretnék kitérni. A legfontosabb és központi kijelentés ebben a véleményben a kohéziós politika jövőjéről az az, hogy nyomatékosan kifejezzük azon véleményünket, hogy az erős és fenntartható európai kohéziós politika folytatása kívánatos, mely kohéziós politika valamennyi helyi és regionális önkormányzat véleményét figyelembe kell, hogy vegye. Az a meggyőződés vezetett minket, hogy a kohéziós politika, mint egyetlen más európai szakpolitika sem, ez a polgárok számára a legláthatóbb ö, szakpolitika, és egész Európában kedvezően fogadják a kohéziós politikát hiszen nagyon sok gazdasági, szociális folyamatot indított be a kohéziós politika Európában. Éppen ezért már ma amellett foglalunk állást, hogy a jövőben az EU költségvetésének jelentős részét a strukturális politikai tevékenységekre fordítsák a helyi és regionális önkormányzatok szintjén. A költségvetési kérdésekről ebben az összefüggésben nem vitáztunk mélyebben, hanem ezzel a globális kijelentéssel elégettünk meg. A kulcsszavaknál nézzük az új kihívásokat. Osztjuk az Európai Bizottság azon véleményét, hogy a gazdasági, szociális és területi kohézióra tekintettel új kihívások jelentkeznek. Ezek valamennyünk számára ismertek, kulcsszavakban éghajlatváltozás, az energiaellátás biztonsága, demográfiai fejlemények és globalizáció. És a kohéziós politikára tekintettel kifejezzük az a meggyőződésünket, hogy ez az új kihívás a kohéziós politika számára is kihívás. mert ezek az új kihívások hozzájárulnak a gazdasági és szociális különbségek növekedéséhez az európai régiókban. Az európai kohéziós politika akkor járulhat hozzá ezen problémák leküzdéséhez, hogyha növeli a régiók versenyképességét és vonzerejét. Ezen új kihívásokra tekintettel nem látjuk annak szükségességét, hogy alapvetően új strukturális politikai eszközöket alakítsunk ki, vagy kiegészítő célkitűzéseket fogalmazzunk meg a kohéziós politika számára. Hölgyeim és uraim, véleményünkben kiemeljük ezt a gazdaság és pénzügyi válságra tekintettel is mondom, amelyben másfél éve vagyunk, tehát kiemeljük, hogy az európai kohéziós politika fontos hozzájárulást jelent a szociális kohézió erősítéséhez, ugyanakkor a szociális különbségek csökkentéséhez is az Európai Unióban. Éppen a válság fényében a szociális kohézió politikai kialakítása a politikai és területi kohézióval egységet kell, hogy alkosson, és 2013 után sem szabad ezt elhanyagolni. Az Európai Szociális Alap, az ESSA ezen stratégiai és célkitűzések megvalósításához a jövőben is az alkalmas eszköz lesz. A kohéziós politika keretében ezt meg kell őriznünk, és a jövőben is integrált megközelítést kell szorgalmaznunk valamennyi struktúrális alap alkalmazása tekintetében az európai régiókban. A véleményben kifejezzük alapvető meggyőződésünket az európai struktúrális alapot illetően, mely szerint a struktúrális alap fontos elem, sőt a fontos elem, hogy valamennyi régiónak lehetőséget teremtsünk arra, hogy saját fejlődési potenciáját, a fenntartható növekedés és jólét tekintetében kiaknázza. Itt egy optimista alapfeltételezés van. Azt hiszem, hogy Hübner asszony is, mint egykori biztos egyetért ezzel, hogy alapvetően minden régió Ban vannak potenciális növekedési lehetőségek, amelyeket fel kell fedeznünk és erősítenünk kell. Tehát az az alap meggyőződésünk, hogy a kohéziós politika a struktúrás alapok alkalmazását nem elemózsiaként, nem ö, segélyként tekinti, hanem sokkal inkább az a cél ezzel, hogy beruházások révén a már meglévő potenciált lehessen kibontakoztatni az adott régióban, és így módon aztán a régió a további fejlődése már önállóan is képes legyen. Hogyha erről beszélünk, és Federico Bárka kijelentéseit vesszük szemügyre, akkor nézzük a kondicionalitás és a rugalmasság kulcs szavait. Hogyha a régiók potenciáját akarjuk kihasználni, akkor a lehető legnagyobb rugalmasságra és szabadságra van szükség a régiók számára, hogy a közös európai célokat meg tudjuk valósítani. Ez azt jelenti, hogy kiegyensúlyozott célra van szükség az európai szintű követelmények között, ez a kondicionalitás, és a helyi szintű végrehajtás között, itt a kulcs a rugalmasság. És nyomatékosan kiemelném a szubszidiaritás elvét, ezt a véleményünkben nagyon erősen nyomatékosítjuk, hogy a szubszidiaritás elvét a többszintű kormányzás keretében kiemeljük. Hölgyeim és uraim! A jövőbeli kohézis politikával kapcsolatos elképzeléseinket néhány elv vezett, amelyeket csupán kulcsszavakban sorolnék itt fel. Ezen elvek közül egyesek a jövőben is meghatározzák majd a kohéziós politika jövőjét Európában, tehát elutasítjuk a renacionalizációt, a kohéziós politika újra tagállami szintre helyezését. Fontos, hogy a kohéziós politikát a gyengébben fejlett régiókra összpontosítsuk, valamennyi régiót meg kell tartanunk ennek keretében, és a jelenlegi decentralizált megközelítést is meg kell őriznünk, ami pedig a pénzügyi eszközöket illeti, meg vagyunk győződve arról, hogy az újfajta alapok alkalmazását a jövőben erősíteni kell. Az én régióm is küzd problémákkal, Sachsen-Anhalt régióból érkeztem Kelet-Németországból, és az elmúlt időszak alatt ezek a fajta alapok, talán Hübner asszony emlékszik erre, hiszen ön többször utalt erre, hogy ebben az időszakban Ezeket a forrásokat használtuk. Nos, most problémák vannak az Európai Számvevőszék kell, mert azt kéri, hogy ezeknek az alapoknak az alkalmazását egyes célterületeken, mint például éghajlatvédelem, energiabiztonság, és itt van egy vita Szaxon-Anhalt régió és szemövőszék között, a Digi régió főigazgatóság pedig a mi álláspontunkat képviseli. Ilyen problémák más régiókban is felmerülhetnek, éppen ezért ezeket nagyon alaposan meg kell vizsgálnunk, és különösen annak fényében, hogy ezen alapok alkalmazását a jövőben is szeretnénk megőrizni. Tehát nem szabad az, hogy a bürokrácia a mozgásterünket fel, feleslegesen beszűkítse. Nos tehát, ez csupán egy köztes megjegyzés volt, ami a kohéziós politika jövőbeli szerkezetét illeti egészen röviden fogalmazva, azon a véleményen vagyunk, hogy a jövőben is a leggyengébb régiók kell, hogy a támogatás középpontjában álljanak, tehát a kohéziós politika eszközeinek és forrásainak nagy részét ezekre a régiókra kell összpontosítanunk. Hosszasan vitáztunk a lehatárolás kérdésével, azaz hogyan, milyen kritériumok szerint, milyen integrátorok szerint lehet lehatárolni egy régiót, és hát nagyon örülök, hogy végül megállapodtunk egyhangulag a véleményben abban, hogy a bruttó nemzeti termék lesz a leggyengébb régiók lehatárásának a kritériuma, és a jövőben is a ö, azonosítási lehatárási kritérium marad majd. Aztán kérdés, hogy a kohéziós politika következményeinek értékelését hogyan végezzük el. Nos, e tekintetben más mutatókat is fel kell majd használnunk, de nem a régiók lehatárolásánál. Egy másik ö, pont, nagyon sok régió kiesik majd a konvergencia régióknak juttatott támogatásokból 2013 után. Ezeket tehát átmeneti régióknak kell majd neveznünk, és az a, az a véleményünk, hogy ezek a régiók, amelyek a ö, küszöbértéket, 75%-os küszöbértéket a jövőben meghaladják, nos, ezeket erősebben kell majd támogatni, mint ami a jelenlegi szabályok szerint alkalmazandó lenne. Itt több száz millió eurót ruháztunk be az elmúlt időszakban, és ezen beruházások fenntarthatóságát úgy lehet biztosítani, hogy egy átmeneti támogatást nyújtunk a 2013-as éve, éven túlmenően. Mert hogyha most ezek a régiók hirtelen sokkal kevesebb támogatásban részesülnének, akkor az elért sikerek fenntarthatóságát veszélyeztetnénk. És a harmadik pont a területi együttműködés, amelyet a jövőben megfelelőképpen kell erősíteni, valamint a határokon átnyúló, a transnacionális és régiók közötti együttműködés is erősítendő. Ezek európai hozzáadott értékkel rendelkeznek, ez már igazolódott, és az Európai Unió integrációja és együttműködése értelmében a jövőben itt egy támogatási súlypontot kellene a jövőben is megőriznünk. Ami a kohéziós politika végrehajtását illeti, itt részletekben nem szeretnék bocsájtkozni, a bürokrácia leépítés az egyik kulcs szó, az felesleges bürokrácia leépítése. A jövőben nagyobb rugalmasságra van szükség a különböző tagállami sajátosságokat illetően például a, kult, a kohéziós alapok felhasználását illetve nagyon kevéssé veszük tekintetbe a különböző tagállami adottságokat. Tehát például a tagállami szemvevőszékek szemvevőszékeket erősebben be kellene vonni a strukturális alapok felhasználásának ellen, ellenőrzésében, a bürokrácia leépítési jegyében. Hölgyeim és uraim, az utolsó megjegyzésem, mert szeretném tartani magam az adott időhöz. A jelenlegi vitában az Európai 2020-as stratégiáról, valamint a strukturális politika kapcsolatáról a régiók bizottságában, a véleményben, de ezen túlmenően is az Európa 2020-as stratégia kialakításában részt vettünk, és az első tervezet egyszerűen megijesztett minket, hiszen ott a kohéziós politika nem is fordult elő és a helyi és regionális önkormányzatok egyáltalán semmiféle szerepet nem játszottak abban a dokumentumban. Ez jelentősen javult az Európai Bizottság februári közleményével, amikor legalábbis szóban kiemelik a helyi és regionális önkormányzatok jelentőségét, valamint a kohéziós politikáját, De nagyon sok vitára és javításra van még itt szükség, két tekintetben. Ezt csak kulcsszavakban tudom elővezetni, hiszen nem lehetséges az, hogy a kohéziós politika a jövőben egy puszta végrehajtási eszközé degradálódjon az Európa 2020-as stratégia keretében. A vezető kezdeményezések nem jelenthetik az európai kohéziós politika beszűkítését, mert a strukturális alap integrált problémák megoldására jött létre regionális szinten, és ezt a képességet nem veszélyeztethetjük azáltal, hogy a strukturális alapot redukáljuk az ágazati célkitűzések teljesítésére. Másodszorban a helyi és regionális önkormányzatok jelentése és szerepe az Európai Európa 2020-as stratégiában alul van értékelve. A szubszidiaritás elve szinte semmiféle szerepet nem játszik ebben, nem kap figyelmet, hogy milyen jelentős eredményeket értek el a helyi és regionális önkormányzatok már a Lisszaboni stratégia keretében. És hogyha a Lisszaboni stratégia kudarcot vallott, akkor ez azért is történt, mert a regionális önkormányzatokat és lehetőségeiket nem vették meg fel figyelembe ennek a stratégiának a keretében. Ebből a hibából a jövőben tanulnunk kell, valamennyi szint együttműködésére van szükség, tehát a helyi, a regionális, és a tagállami és az európai szint együttműködésére szervezetformában, és végezetül utalnék arra, hogy Lambert van Nistelrooy kollégámmal közösen átgondoltuk, hogy ezt az együttműködést egy paktum keretében, egy territoriális paktum keretében hogyan lehetne kialakítani. Ma délelőtt egy közös nyilatkozatot fogunk elfogadni, amit mindenkivel szeretnék megismertetni, és remélem, hogy minél többen részt vesznek majd ebben. A Régiók Bizottságában a következő hetekben egy állásfoglalásról vitázunk, amelyben egy ilyen területi paktumot javaslunk. Nos, hölgyeim és uraim, röviden ez volt a vélemény lényege és az aktuális kérdések állása. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm szépen. Lambert van Nisteroy az első a hozzászólók listáján. Parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök asszony. Nagyon korán kezdjük a munkát, rögtön egy nagyon fontos napirendi ponttal. Ez tetszik nekem és annak is örülök, hogy a parlamenthez képest harmadik felek véleményét is megismerhetjük egy bizonyos témával kapcsolatban, méghozzá igen korán, azelőtt, hogy nálunk elkészült volna a végleges jelentés a kohéziós politika jövőjéről. Tulajdonképpen a munka már egy évvel ezelőtt elkezdődött, azzal, hogy létrejött egy munkacsoport, amit szintén nagyon jó ötletnek tartok. Nagyon sokan meghívást kaptunk ennek a munkacsoportnak a tevékenységébe, és eddig elég sok eredményt el tudtunk már érni, tényleg kézzelfogható eredményeket tudtunk felmutatni. Az elmúlt évben nagyjából kialakult már, hogy milyen felfogásunk van a kohéziós politikával kapcsolatban. Természetesen nekünk itt a Regionális Fejlesztési Szakbizottságban szintén egy kicsit aktívabban kellene foglalkoznunk a kohéziós politika jövőjével, egy kicsit jobban kellene aktiválnunk magunkat, ha fogalmazhatok így. Hogyha jól értettem, a régiók bizottsága nem csak egy frakción belül, tehát nem csak a PPM belül foglalkozik a kohéziós politika jövőjéről, hanem a régiók bizottsága összességében egyetért ebben a témában, és közös egyetértéssel is egyhangulag sikerült elfogadni ezt a dokumentumot. Tehát, hogyha megnézzük a dokumentum fedőlapját, akkor ott szerepel az LPP, e a néppárt, de ez nem csak néppárti dokumentum, hanem az egész régiók bizottsága ezt elfogadta. Ez azt jelenti, hogy a régiók bizottsága egyetért a kohéziós politika alapelveivel, és ezt nagyon jó munkamódszernek tartom. Nem szeretnék most belemenni a részletekbe, csak annyit szeretnék elmondani, hogy a nemzeti össztermék lakosra leosztva valóban a legfontosabb kritérium kell, hogy legyen a kohéziós politikában a régiók, illetve a tagállamok összehasonlításánál. A néppárt természetesen támogatja ezt a megközelítést. Minden egyes tagállamban a régiókkal kapcsolatos politika, a régiókkal kapcsolatos fellépés ebből kell, hogy kiinduljon. Nagyon fontos, hogy helyi szinten gondolkozunk, és valóban a helyi specificitásoknak és igényeknek megfelelően tudjunk fellépni és segíteni. Ami a különböző alapokra vonatkozó kritériumokat illeti, nagyon fontos, hogy egyértelműek legyenek a kritériumok, hogy tudjuk, hogy az Európai Unió különböző régiói milyen kategóriába tartoznak. Tudjuk, hogy vannak óriási különbségek, vannak nagyon jól működő régiók, és vannak olyan régiók például, amelyeket rettentően sújt a munkanélküliség. Jó lenne, hogyha egy kicsit tisztábban látnánk így regionális kérdésben, és egyértelműen tudnánk, hogy melyik régió hova tartozik, például milyen alapok felhasználására jogosult a különböző kategóriák közötti átlépés sem mindig teljesen tiszta. Úgyhogy összességében jó lenne, hogyha ezeket a phasing in és phasing out szakaszokat is jobban ismernénk, hogyha jobban tudnánk, hogy a régiók hogyan léphetnek át egyik kategóriából a másikba. Tehát összességében tisztában kell látnunk a régiók besorolásának tekintetében. Az első kategóriás régióból például hogyan léphet ki egy régió, mondjuk milyen pénzügyi mutatók alapján születik meg ez a döntés. Ez rendkívül fontos probléma, amit jó lenne, hogyha az Európai Bizottsággal is megvitatnánk. Az imént hangsúlyozta a Lisszaboni stratégiát és a 2020-as célkitűzéseket. Ezek nyilván a parlament számára is fontosak, és a júniusi plenárison meg is szavazunk egy állásfoglalást ebben a témában, illetve hát remélem, hogy meg fogjuk ezt szavazni. Az imént az is elhangzott, hogy a Lisszaboni agendában felmerült az, hogy újra kellene értékelni a helyzetet, újra fel kellene mérni a problémákat, és jobban meg kellene határozni a felelősségeket, hogy ki mit csinál, ki miről dönt mi az, ami a tagállamok felelőssége, és mi az, ami közösségi felelősség. Egyébként a Lisszaboni stratégiával és a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatban éppen az a probléma, hogy nem decentralizáltunk, hogy nem hallgattuk meg a helyi partnereket. A Lisszaboni stratégia kudarcához az is hozzájárult, hogy a helyszínen keveset konzultáltunk, keveset ellenőriztünk a helyi és regionális igényeket, kevéssé mértük föl. Így nehéz volt betartani a kritériumokat, és ez is hozzájárult ahhoz, hogy nem volt eddig különösebben sikeres a Lisszaboni stratégia. Éppen ezért úgy vélem, hogy most a 2020-as stratégiáról szóló vitában a plenárison maximálisan hangsúlyozni kell, hogy ne kövessük el még egyszer ugyanezt a hibát, figyeljünk oda a régiókra és a helyi szintre. Nem csak nagyvárosok vesznek részt a 2020-as stratégiában, hanem vidéki területek, távolabbi régiók is. Ezeket a régiókat is meg kell hallgatnunk. Ráadásul nem csak a nemzeti kormányokat és parlamenteket kell észrevennünk, hanem a kisebb szinteket is, a regionális szintet, a helyi szintet. Hollandiában egyébként most volt a parlament alsóházában egy nagyon fontos vita a kohéziós politikáról, Mindenki gratulált mindenkinek, hogy milyen jól működik Hollandiában a kohéziós politika, és hogy mennyire jó centralizált az irányítás. Hát itt a probléma. El fogjuk követni ugyanazt a hibát, mint a Lisszaboni stratégiánál. Nem decentralizálunk, nem nézzük a régiókat, nem nézzük a helyi szintet. Rövid távon politizálunk, rövidlátók vagyunk, és most már látjuk, hogy ez nem jött be a Lisszaboni stratégiánál, úgyhogy most egy olyan teritoriális paktumnak kell tulajdonképpen tekinteni a 2020-as stratégiát, ami úgy jön létre, hogy a városokkal, a régiókkal, a helyi szinttel is egyeztetünk. Mindenképpen meg kell hallgatnunk ezeket a szinteket is, az ő elkötelezettségükre is mindenképpen szükségünk van. A 2020-as stratégiára sok időt és sok energiát fektetünk, de hogyha kihagyjuk a helyi szintet és a helyi regionális szintű elkötelezettséget, hát őszintén hiszem, hogy nem jutunk messzire. Várom a többi frakció hozzászólását, és nagyon remélem, hogy a 2020-as stratégiát meg tudjuk majd szavazni a következő plenárison. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen Schneider úrnak a beszámolót, a dokumentumot már egy ideje ismerem, és azt is tudom, hogy a Régiók Bizottságán belül zajlik a vita egy ideje, és ez szinte ugyanolyan, mint az itteni vitánk, és nem csodálkozom azon, hogy nagyon sok pontban hasonló következtetésre jutunk. Egyetértek azzal, amit Lambert úr is mondott, hogy figyelnünk kell arra, hogy a kohéziós politika ne legyen az EU 2020-as stratégia teljesítésének egyfajta büdzséje, költségvetése, hiszen jelenleg a struktúrális alapok 2013-ig a Lisszaboni stratégia címkét viselik, és a Lisszabont most már kipipeltük, mint elhibázott politikát, ez nem hozta meg a megfelelő megoldást, és nem vettük a fáradtságot, hogy megvizsgáljuk, hogy mi nem működött megfelelően, és mit nem tettünk helyesen a kohézius politikával. Mielőtt ezt megtettük volna már, is egy új stratégiát dolgoztunk ki az következő tíz évre. A kohéziós politika ennek keretében 2014-től kezdődik majd, és tudjuk, hogy ez egy hosszabb idő lesz. De ugyanabban a helyzetben leszünk 2020 után, hiszen a támogatási időszakok folytatódnak, és hogyha ítéletet alkothatok mindenről, akkor elmondhatom, hogy nem rossz ez, de kicsit nehézkes. Tehát valóban arra kell figyelnünk, véleményem szerint, hogy a kohéziós politika önálló szakpolitika maradjon, és ott saját célkitűzéseket határozzunk meg. Hogyha ez kéz a kézben megy más területtel, rendben van, hiszen szinergia hatások jöhetnek létre, de figyelnünk kell arra, hogy ne történjen kísérlet arra, hogy a kohéziós politikát megfosszák valódi tartalmától. De van egy konkrét kérdésem még, amiről a jelentésben bizonyosan nem tudtak még vitázni, de a vita mégis felhívja erre a figyelmünket. Az elmúlt napok során, illetve két-három héttel ezelőtt kezdtünk foglalkozni a kohéziós politika jövőjének kérdésével, azaz azzal, hogy a kohézus politika keretében az alapokat szankciós eszközként is használhatnánk-e azon országok ellenében, amelyek bizonyos kritériumokat rosszul, vagy nem kielégítő módon, vagy nem teljesítenek. Kérdésem, hogy a régiók bizottságában is vitáznak erről a kérdésről, és az érintett régiók milyen álláspontot foglalnak el ebben a kérdésben, mert ez nagyon fontos a mi vitánk szempontjából itt az Európai Parlamentben. Köszönöm. Uh, uh, Köszönöm szépen. Kedves kollégák, hatan vannak a hozzászóló listán, most lezárom a listát, úgyhogy nézem, hogy ne legyen ebből problémánk. Kérem, hogy azért legyünk nagyon fegyelmezettek, mert összesen 20 percünk van. Elisabeth Schletten asszony következik. Köszönöm szépen. Elsőként egy nyilatkozatra lenne szükségem itt a dokumentummal kapcsolatban, hogy itt a néppárti borítót viseli ez a dokumentum, ez egy néppárti álláspont vagy megoldás? Ez érdekelne, mert itt éppen nagy vitát folytatunk, hogy milyenek a különböző álláspontok, és melyik európai frakciónak van következetes álláspontja, és melyiknek nincs, mert sok pont itt megfelel a mi pozíciónknak, és kevesebb pozíció felel meg a néppárt tulajdonképpeni pozíciójának. Tehát, hogyha ezt megismernénk, ez nagyon érdekes lenne a jövőbeli vitánk szempontjából. Tehát jó lenne egy magyarázat, hogy hogyan is értsük ezt a borítót. A második dolog, hogy van egy olyan dolog, amiről nem esett szó is döntő ebben a kérdésben, mégpedig a pénz és a pénz elosztásának kérdése. Egy ajánlatot szeretnék tenni minden kormánynak, hát ez egy nagyon kedves dolog. Például az interregionális együttműködés keretében vannak úttörő projektek, és mindenki tudja, hogy mennyi pénz van ezekben, és ezek nem a kohéziós politika végrehajtási eszközei, hanem ezek úttörő kísérleti projektek, és semmi nem hangzott el az elosztás, a pénz elosztásáról. És semmi nem hangzott el úgy szintén, arról a kérdésről, hogy egyes régiók 75 vagy 60 százalékban nem a saját céljaikat tudják követni, hanem a Lisszaboni stratégiát, illetve ezáltal korlátozva vannak. Amit én, ahogy én értettem, a régiók bizottsága ezt a problémát kritikusan látja, hiszen azt mondja, hogy a kohézus politikának saját magának is megvan az értéke, és nyilvánvalóan, hogy itt a tagállami kormányok és az európai szintű döntések együtteséből adódik aztán a kohéziós politika, de a régiók bizottsága a régiók tudására támaszkodva képes elővin, előrevinni az európai fejlődést, ami teljesen más megközelítést jelent, Korábban is volt már ilyen megközelítés, és érdekelne, hogy önök milyen megközelítést alkalmaznak a véleményben, tehát a bottom-up megközelítést, ami azt jelenti, hogy a régióktól akarunk tanulni, amit a Barker jelentés is támogat, vagy a másik megközelítést. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Az, most ebben a szakaszban az utolsó hozzászólót kérem. Köszönöm szépen, Schneider úr, és gratulálok a jelentéséhez, és az előadásának a minőségéhez is, amit most hallgattunk meg. A lényegre térek azonnal. A 43-as bekezdésben arról van szó, hogy megfelelő átmenő, átmeneti rendszerre van szükség, valamint a konvergáló célkitűzéseket említi, és hogy a küszöbérték nem került elérésre. Aztán egy kicsit lejjebb azt halljuk, hogy a bizottság egy átfogóbb rendszert készít az átmeneti időszakra, ez a 64-es bekezdésben van. Hogyha az én vidékemet, mondjuk Madérát vesszük, az unión belül. Madeira nyilvánvalóan egy elszigetelt terület az Európai Unió egyéb területeitől, és ezért különleges bánásmódban részesül, azért, hogy az egyes régiók azonos esélyeket élvezzenek. Tehát amikor Portugália csatlakozott az Unióhoz, akkor 40%-a a bevételeknek az Uniótól származott, és most pedig nagyon lényeges jelen, javulás volt ezen a területen, mert ugyanez a helyzet a Kanári-szigetekkel. Az egyfőre eső GDP az kb. 98%-át jelent itt. Ezekben a térségekben továbbra is nehézségek vannak a földrajzi elhelyezkedés miatt. Ezeket a problémákat nem igazán tudjuk megoldani történeti okokra vezethető ez vissza, hogyha az egyfőre első nemzeti GDP-t nézzük, akkor valamilyen más kategóriájú finanszírozásra is van szükség, és ez nagyon súlyosan érinti ezeket a térségeket. 2006-ban, 7-ben 180 millió euróról volt szó, és aztán ezt lecsökkentették. És mint ezt tudjuk, február végén óriási természeti katasztrófa ért bennünket, több millió euró akár a vihar hat órája alatt úgy azt látok, hogy legalább hat éves közösségi támogatás kellene ahhoz, finanszírozás kellene ahhoz, hogy helyrehozzuk a kárt, ami mindössze hat óra alatt keletkezett. Na most a GDP nagyon fontos kritérium lesz akkor, amikor döntenek arról, hogy kapunk-e támogatást és mennyit. Na most nem hiszem, hogyha más kritériumokat használnánk, akkor is jobb lenne a helyzet. Például a Kanári-szigeteken a legnagyobb a ö, munkanélküliség az egész Spanyol, ö, Spanyolországban. Ö, viszont a GDP átlagokkal számolunk. Ö, például a Kanári-szigeteken 28%-os a munkanélküliség. És ez egyszerűen a szociális forradalomhoz vezethet. Madeirában évekéig kétszer megduplázódott a munkanélküliség szám. És hogyha a munkanélküliségi rátát vesszük, és ilyenbe vesszük az új technológiákat, amik jelen vannak a térségben, és nem csak a GDP-t, a strukturális alapoknál az talán jobb lenne. Öné a szó, hogy válaszoljon a kérdésekre. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, hölgyeim és uraim. Name, das ist, äh, das ist, äh, A régiók bizottsága véleményéről vitázunk, hiszen különben nem engem hívtak volna meg, amit kiosztottak, azt az én frakcióm ö, nyomtatta ki, tehát azért van ez a fedőlapja ennek a dokumentumnak. A hivatalos dokumentum az nem ennyire szép. A frakcióm jó lelkiismerettel oszthatja ki ezt a dokumentumot, hiszen teljes mértékben támogatjuk ezt a véleményt. Ha azt mondom, hogy egyhangulag elfogadtuk, ez természetesen azt is jelenti, hogy a néppárti frakció is egyhangulag emelet szavazott. Természetesen ez egy kompromisszum, hasonlóképpen ahogyan ez a parlamentben is történik. Tehát, ha kidolgoznak ilyen véleményeket, akkor sok mindent figyelembe kell venniük. Én a néppárt elnökeként a, mondhatom el, régók beli elnökeként mondhatom el, hogy ez egy következetes vélemény, ami jó lelkismerettel támogathatunk. A költségvetés és a rendelkezésre álló források kérdését illetően a vélemény elején nyomatékosítjuk, hogy jó okokból kifolyólag lemondunk arról, hogy konkrét költségvetési követelésekkel éljünk. Csupán annyit mondtunk, hogy a költségvetés jelentős részét a kohézus politika rendelkezésére kell bocsájtani a jövőben is. Először azt kell tisztáznunk, hogy mit is akarunk tulajdonképpen, és utána kell megnéznünk, hogy milyen mértékben lehet ezeket részleteiben végrehajtani. Tehát ezért nem nevezünk meg számadatokat, és nem teszünk konkrét kijelentéseket a jövőben rendelkezés elú összegeket illetően. Ami az earmarking kérdését illeti, a munkacsoportban már vitáztunk erről egyszer. Véleményem szerint egy német közmondás értelmében az egyik dolgot meg kell tenni, és a másikat nem szabad hagyni. Tehát mindkét megközelítés jó integrációjára van szükség a bottom-up és a top-down megközelítés integrációjára. Az én régiómban az earmarking a Lisszaboni stratégia követelményeként nem volt szükséges, mi earmarking nélkül is megfelelő mértékben adtuk ki a forrásokat a Lisszaboni célok teljesítésére. Ez már magától adódik, hogyha egy régióban a gazdasági és szociális fejlődést erősíteni akarjuk, akkor ott kell beavatkoznunk, ahol a Lisszaboni stratégia is ezt előírja. De a jövőben meg fennáll annak a veszélye, hogy ezt az earmarkingot még erősebben kiterjesztik, és aztán, és valószínűleg ebben egyetértünk, a végén a kohéziós politika és az integrált esélyek részre már nem maradt tér. Éppen ezért egy kiegyensúlyozott harmonikus összhangra van szükség a két megközelítés között. Az átmeneti régiók kérdését illetően világosan és félreértések nélkül szeretném kijelenteni a következőt. A dokumentumban nyomatékosítottuk, hogy itt a konvergencia területének témájáról van szó. A Régok Bizottságában valamennyien egyetértünk, és nem volt módosító indítványa, amely mást akart volna, tehát mindannyian egyetértünk, hogy olyan régiókról beszélünk, amelyek most a konvergencia cél területhez tartoznak, és pozitív fejlődésük alapján, amelyet egyébként az európai támogatásoknak köszönhetnek, a következő időszakban a 75%-os határértéket meg fogják haladni. És a következő időszakban is konvergencia keretben maradnak, hiszen a régiók bizottsága egy új célt szeretne kialakítani, hiszen itt 75 vagy 90 százalék meghaladásakor kiesnek ebből a finanszírozásból, ezt a régiók bizottságában senki nem akarja. Aztán felmerült a kérdés a mutatók ügyében, de Seira úr tette fel ezt a kérdést. A véleményt a helyén utaltunk erre, hogy a egyes és kettes célkitűzés szerkezetétől függetlenül vannak olyan régiók, amelyek bizonyos földrajzi sajátosságokkal rendelkeznek, mint például a távoli régiók vagy a szigetek is tartozhatnak ide nem szükségszerűen, például a Majorka nem probléma, terület, vagy szült, Németországban szintén nem, vagy az gyéllakosságú területek sem, de az ilyenfajta régiók a jövőben a szerkezettől függően, függetlenül különleges probléma, problémáik okán különleges támogatást igényelnek. Madeira remek fejlődési pályát fut, futott be, DIN elnökségi tagunk is nagyon sokat tett ezért. Beszéltünk a mutatókról általánosságban, és hosszú vita után arra jutottunk, hogy ma nincsenek olyan mutatók, amelyek egyetemesek, objektívan felülvizsgálhatók, minden régióban ugyanúgy értik ezeket, a GDP-n kívül, amelyet lehatárolási kritériumként használhatunk. Tehát a jövőben is a régiók lehatárolásánál, amikor a gyengébb és erősebb régiókat akarjuk meghatározni, a GDP marad a bevált kritérium. És az utolsó kérdés. Struktúr, al, strukturális alapok, mint szankciós eszköz. Krélasszony nem is hallja. Nos, csak saját véleményemet oszthatom meg önökkel, mert a régió Bizottságában erről még nem vitáztunk, ez egy új téma. Nos, én ezt abszolút kontraproduktívnak tartom. A struktúrális alapok eszközei olyan eszközök, amelyeket azért alkalmazunk, hogy nehéz helyzetekben segítsünk. Hogyha ezeket megvonjuk, akkor azt a benyomást keltjük, hogy ezek egyfajta prémiumok, amelyeket el lehet venni, ez az egyik probléma, a másik pedig az, hogy a támogatások, illetve segítség, amelyet az ilyen források nyújtanak, Nos, akkor ezeket a segítségeket nem tudjuk a régiók rendelkezésére bocsájtani. Az a személyes véleményem, hogy más szankciós eszközök is vannak, amelyek alkalmasabbak lehetnek ezen célok elérésére. De a szankciós eszközökről természetesen el kell gondolkodnunk. De a gyengéket még inkább meggyengítjük ezáltal, és éppen ezért ezt a kérdést szkeptikusan szemlélem. Köszönöm szépen. Um, dear colleagues, we will bite into the vote. Köszönöm szépen. Most nincsen vás választásunk, még négy hozzászólónk van. Kicsit csúszni fogunk akkor a szavazással, és akkor kérem, hogy nagyon röviden. Köszönöm szépen, megpróbálok amennyire lehet röviden szólni. Egyes tagállamok úgy hallottuk, hogy nagyon jól használták fel az elmúlt időszakban a strukturális alapokat, és hallottuk a vitákban, hogy tegnap hogy vannak diszparitások, illetve ezek növekedtek például Görögországban az elmúlt időszakban. Úgy tudom, hogy ugyanez volt a helyzet Írországban is. Nagyon örülök, hogy beszéltek a kohéziós alapnak a céljairól, és hogy a különbségeket a különböző térségek fejlődésén keresztül kívánják csökkenteni. Mennyire fogják ezt a témát is beemelni a megbeszélésekbe, a vitákba, hogy a különbségek fokozódtak egyes területeken, és hogyan fog tervezik a következő időszakot, ezt figyelembe véve megtervezni. Most itt nem az küszöbértékekről van szó, hanem Luis Alves következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Szeretnék köszöntet mondani Schreiner úrnak és a Régiók Bizottságának is az elvégzett munkáért. Én olyan területről jövök, ahol autonómiánk van pénzügyi finanszírozási kérdésekben, és éppen ezért ezt a dokumentumot jónak tartom, és el is tudom fogadni. Vannak benne nagyon fontos alapelvek, például meghatározni a az újraállamosítás elleni álláspontokat, illetve a regióktól való elvételt, a deregionalizálást. Ezek nagyon fontosak a kohéziós fontos, hogy egy kevésbé fejlett területeket nagyobb támogatást kapjanak. Figyelembe kell venni ezeket a politikákat és a konvergenciát, és a 2020-as stratégián kellene mindezt elérni. És fontos, hogy a célkitűzéseknek megfeleljen, amit a, az okos, értelmes növekedés és a jól struktúrált növekedés hozzon meg nem csak a megfelelés a fontos, hanem a különböző politikáknak a harmonizálása is. És a régiónak az ilyen fel, felfogása alapvetően fontos. Mert hogyha az alapokat hatékonyabban kellene felhasználni. Ja, danke, Frau Vorsitzende, danke auch Herrn... Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm Schneider úrnak is. Jetzt danke für dieses sehr gute... Köszönöm ezt a nagyon jó, pontos dokumentumot. Két megjegyzésem van, az első a szankciós mechanizmusokra vonatkozik, a kohéziós alapok, struktúrás alapok és mezőgazdasági alapok területén lehetne ezeket bevezetni. Sokan más véleményen vannak, tegnap vitáztunk erről a bizottság részéről Elner úrral. Tehát egy ország, amely gyakran ütközik a stabilitási paktum kritériumába, akkor nem tudom elképzelni, hogy ez az ország észszerűen fel tudja használni ezt a, ezeket a forrásokat, és éppen ezért automata mechanizmust kellene meghonosítanunk enne, ezen támogatások automatikus felfüggesztésére. Az átmeneti támogatásokról van egy kérdésem, tehát itt ez egyes régiók ki fognak esni a maximális támogathatóság területéről, de mit teszünk a többi európai régióval? És itt van a cél a versenyképesség és a foglalkoztatás, amely nagyon nagy hangsúlyt kapott, tehát sok régióban világosra válik, hogy hol is van, hol is keletkezik az európai hozzáadott érték. Tehát a közép-kisvállalatokat is bekapcsolják ezekbe a hálózatokba, és nem tudom elképzelni, hogy egyes régiók Nyugat-Európában viszonylagosan szegények még, de a kettes célkitűzésre fordítandó pénzeket még növelni is fogják, ellentétben attól, ahogyan sokan ezt követelik. Thank you very much, and also I would like to compliment Köszönöm szépen, én is hozzá gratulálni szeretnék Schneider úrnak a kitűnő jelentéshez. Csak nagyon röviden úgy gondolom, hogy Lambert Nisztrész egy nagyon fontos kérdést vetett fel a helyi önkormányzatok nagyobb részvételét. Ez rendkívül fontos, mert fontos, hogy jobban odafigyeljenek és érdekelje őket az, hogy mi történik a saját térségükben. A másik pedig nem csak, hogy nagyon úgy, sokszor úgy érzik, hogy kirekeztik őket a döntéshozatalból, hanem hogy nagyon messze vannak az európai szintű döntéshozataltól. Ezért nagyon fontos lenne ez, hogy nemzeti kormányzatok is segítsenek abban, hogy közelebb érezzék magukat. Itt nagyon sok jó javaslat van, és ezeket érdemes továbbvinni. Másodszorban egyetértek abban, hogy át kell sorolnunk a különböző régiókat. A 75%-os GDP átlag az egy jó küszöbérték volt, de nem szab szabad, hogy csak ez legyen. Biztos, hogy vannak egyéb tényezők is, amiknek kihatásuk van, és amik sokkal jobb mutatók, például, sokkal jobban mutatják egy adott térségnek például a gazdasági erejét, mint az átlagos eh, mint a GDP 75% mutató. Eh, például a 25%-os eh, munkanélküliség az, és az sem mindegy, hogy minek a mondjuk a 25%-a. Tehát itt nagyon nagy különbségek vannak, amikkel foglalkozni kell. Az én saját hazámban is vannak olyan mini régiók, amelyek egyáltalán nem tudnak részesülni ezekből a lehetőségekből és ezért nagyon fontos, hogy hogyan soroljuk be a régiókat. És végezetül pedig azt szeretném elmondani, hogy a Lisszaboni eh, stratégia ezt ki kellene, hogy korrigálja. Elegem van már abból, hogy azt mondják az emberek, hogy a Lisszaboni stratégia az egy eh, kudarc volt. Eh, senki nem mondja meg, hogy miért volt kudarc, miért nem megfelelő. Tehát ezt konkrétan ki kellene elemezni, és megnézni tisztességesen, mert egyáltalán nem mutattak rá arra, hogy mi az, ami nem volt jó a Lisszaboni és hogyha a Lisszaboni stratégia valóban kudarc volt, vajon kudarc lett volna, -e akkor, vajon akkor nem lett volna kudarc, hogyha ők küldtek volna annak idején itt. Tehát e nagyon egyszerű azt mondani, hogy mindenre azt mondani, hogy kudarc, miközben nincs meg a megfelelő egyensúly. Utolsó hozzászóló következik. Köszönöm szépen, elnök asszony azt mondtuk valóban, hogy a különbségek, a diszparitások egyes régiókban, országokban, mint például Görögországban is elmélyültek, a különbségek tovább mélyültek, a városok bizonyos szigetek és a nagyvárosok között. A politika hogyan tud bizonyos új megközelítéseket hozni erre, hogy ezeket a nagy különbségeket csökkentse, és a kohéziós politikának az egyik célja a jövőben éppen az lenne, hogy megerősítse a helyi önkormányzatok, regionális önkormányzatoknak a szerepét, hogy a szubszidiaritást fokozzák. Hogyan tudjuk fenntartani az egyensúlyt a szubszidiaritás és a tény között, hogy az Európai Unió továbbra is nyomon követi a helyzetet, és igyekszik ellenőrizni. Köszönöm. Ja, ich danke Ihnen herzlich. Ähm, Köszönöm szépen. Klass, úr megjegyzésével kezdem, talán ez egy félreértés volt, hiszen itt a területek lehatárolásáról beszélünk az egyetlen mutató alapján, amely a GDP, és nem, nem egyéb mutatók alapján. Más mutatókról más szinteken beszéltünk, például az értékelés kérdéseinél, vagy a rugalmasság kérdéseinél a régiókon belül. De a területek lehatárolásánál véleményünk szerint, egyhangú véleményünk szerint a jövőben is csak a GDP lehet a döntő mutató. a kettes célkitűzés szemére a forrásokat illetően Piper úr valóban diplomatikusan fejezte ki magát, hiszen a véleményben tudatosan lemondtunk arról, hogy azt kérjük, hogy a kohéziós politikának több forrásra van szüksége. Nem ez az egyetlen terület, amiről mondani lehetne valamit, de az átmeneti régiókról szólva egyértelműen az a véleményünk, hogy ezek csak a konvergencia célrégiók, a mai konvergencia célrégiók lehetnek. És aztán költségvetés szempontjából is a konvergencia kontextusában mozgunk, és nem akarjuk megnövelni a forrásokat erről a területre, ezt világosan szeretnénk kijelenteni, ami pedig a szankciókat illeti és a strukturális alap alkalmazásának felfüggesztését, mint szankciót, ez a személyes meggyőződés, amit mondok, részleteiben vitáznunk kell erről, hogy megfelelő álláspontokat tudjunk kialakítani, de ha arról van szó, hogy valaki visszajött a struktúrás alapokból származó forrásokkal, akkor azt mondjuk persze, hogy stop, nem kap több támogatást. Véleményem szerint ezt általánosságban át kellene gondolni, hogy ezt megtesszük-e, de az általános költségvetési rossz helyzetről egy megint más vitát kell folytatnunk. Az utolsó pont a viszony az EU 2020-as kohézus politika, illetve Lisszabon között. Olbricht barátom néhány évvel ezelőtt mondott valamit, ami nekem nagyon tetszett ezen viszony vonatkozásában. Ő azt mondta, hogy a Lisszaboni stratégia akkoriban még érvényben volt, egy átmeneti stratégia, és hogyha minden rendben megy, akkor a Lisszaboni stratégia céljait elérjük, mi tudjuk most már, hogy ezt nem értük el, és akkor az már nem létezik. De akkor még mindig lesz kohéziós politika, mert a kohéziós politika a szerződésben van rögzítve, egy alapvető európai szakpolitika ez, és nem egy átmeneti politika. És ezt figyelembe kell vennünk az Európa 2020-as stratégia továbbfejlesztésénél is. Tehát ennek van egy saját értéke, egy saját európai szakpolitikának tekinthetjük ezt, és ezeket az okokat mindenképpen figyelembe kell venni. Köszönöm szépen még egyszer a vitát és a sok új ötletet, amelyet adtak nekem. Uh, Köszönöm szépen. Szeretnénk mindannyiunk nevében köszönetet mondani Schneider úrnak, és reméljük, hogy a jövőben is együtt tudunk majd működni. Amikor úgy vélik, hogy valamilyen fontos állásfoglalást fogalmaztak meg, akkor várjuk Önt, hogy ezt ossza meg velünk. Köszönjük! Kedves kollégák, akkor most tovább lépünk a renden. Az első szavazás következik, a 11-es, de mielőtt még elkezdenénk szavazni, meg kellene néznünk, hogy működnek-e a szavazógépek. Kérném, hogy mindenki most tegye be a kártyáját, ellenőrizze a kártyáját, mert utána kezdünk szavazni. Akkor most a szavazást megnyitom, és ellenőrizzük a kártyákat. Mindenki szavazott? Hát pont ezt próbálom ellenőrizni, hogy mindenki tud-e szavazni. Mindenkit arra kérnék, hogy ne beszéljen, hanem a szavazásra koncentrálja minden erejét. A szavazást megnyitom, csak ellenőrizzük a kártyákat. Almost done. There is still somebody who, who didn't... Van-e valaki, aki nem szavazott? Nem is tudom, hogy mindenki ellenőrizte a kártyáját. Lezárhatom a szavazást? Jó, lezárom a szavazást. Úgy látom, működik, működik, úgy tűnik, hogy működik. Jó. Akkor most kezdődik a szavazás 11-es napi rendi pont. Sean Kelly, Írországi Nemzetközi Alap. Egy, egyetlen módosítónk van. Konstanca, szót kérsz? Nem, csak azt kérném, hogy Oleni csak úr szavazatát is számolják bele, mert nincs szavazókártyája. Tehát kérem, hogy erre mindig figyeljenek. yes, please eh? speak up. Tessék, van még megjegyzés? Igen, elnézést kérek, én is elfelejtettem a szavazókártyámat, úgyhogy akkor én készfenntartással fogok szavazni, és akkor kérném, hogy számítsák be a szavazatomat, ha ez lehetséges. Nagyra értékelném, ha lehetne. Köszönöm. Úgy látom, hogy az elnöknek kell ezt eldöntenie megtehetjük ezt, nem lesz ezzel kapcsolatban probléma. Azért ne túlozzunk, remélem, hogy a többieknek azért van kártyájuk. Kollégák, van itt még valami, ami nagyon megnehezítheti a munkánkat nem frakciónként ülünk, úgyhogy nekem nagyon nehéz megítélnem, hogy melyik frakció hány szavazatot ad le. Mindenkit arra kérnék, hogy egyértelműen szavazzon, hogy lássuk, hogy ki hogy szavaz, amikor kézzel szavazunk. Jó, tehát Sankeli egyes módosító mellette. Ellene? Tartózkodás? elfogadtuk, úgy látom, úgyhogy most elektronikusan szavazunk az egész szövegről, Írországért Nemzetközi Alap, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk, 42 leadott szavazatból 41 támogató szavazat és egy tartózkodás volt. Léphetünk is tovább a 12-es pontra. Ja, el természetesen gratulálunk a jelentéstevőnek. Now we go to point number 12 on our agenda. 12-es napi rendi pont következik. Ez a Ródi Kráca vélemény. Kedves kollégák, itt nagyon sok módosító van, úgyhogy mindenki koncentráljon. Hetes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Egyértelműen elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A 13-asra kell tovább mennünk mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 16 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 22 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 23 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 25 mellette. Ellene. Tartózkodás Szerintem elfogadtuk, hogyha senkinek nincsen ellenvetés, akkor elfogadtuk. 31 mellette. Illetve, bocsánat, kiesett a 31-es, 5-ös kompromisszum mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33 mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 35, mert ez egy részenkénti szavazás első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, hát ez nem volt egyértelmű, a második részt fogjuk ellenőrizni. 35-2. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom elutasítottuk, 22 nem szavazat volt, és csak 20 igen szavazat. 36 mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Mi jön? 44, ugye? 44 mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, szerintem elfogadtuk. Az 52-esről nem kell szavazni, mert ez egy nyelvi jellegű módosítás. 53 mellette. Ellene tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük, biztos, ami biztos, az 53-ast fogjuk ellenőrizni. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk, méghozzá elég nagy többséggel. 54 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 55 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tovább kell lépnünk, 59-es következik, elnézést ez okafogyott, úgyhogy 62 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 60, 60 mennyi? 64, ez egy szóbeli, 64 mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 65, szintén szóbeli, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 66 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 68-as jön, 68 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most jönnek a preambulumok, van egy új, egy A szóbeli módosítás, Kratza, ellenvetés nincs, úgyhogy szavazunk róla, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A preambulum, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. C. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. C. A. Mellette, ellene, megtartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, és akkor most az egész jelentésről szavazunk még hozzá géppel. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 42 támogató szavazat, 2 tartózkodás. Gratulálunk, elfogadtuk. Kedves kollégák, lépjünk tovább, és akkor a 13-as napi rendi pont következik, Csak úr jelentése, Balti-tengeri stratégia és a makrorégiók szerepe. Elég sok módosítónk van, hosszú lesz a szavazás, hosszú a szavazólista, kezdjük is el. Hogyha mindenki kész van, akkor egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenegy szóbeli módosítással van ellenvetés? Nincs, akkor a tizenegyesről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Azt hiszem, hogy ezt most ellenőriznünk kell géppel, a 11-es a szóbeli módosítással együttesen. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk 20-24 arányban. Akkor most azt következik, kedves kollégánk, hogy az eredeti 11-esről fogunk szavazni a szóbeli módosítást nélkül. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Jó, ezt elutasítottuk. 12-es, itt is van egy szóbeli. Van ellenvetés? Van ellenvetés, úgy látom. Olenyicek úr akkor ez most kiesik? Vagy akkor szavazni kell? Ja nem, mondja az elnök, ez azt jelenti, hogy az eredeti 12-esről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, egyértelműen elutasítottuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Mi jön? 21 mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Most mi jön? Az AFET hatos jön? Igen, mellette. Ellene, tartózkodás. Elutasítottuk. Envi tízes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 22 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes jön, nem, a 27-es jön mellette, 27-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. 110. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 33. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Hatos kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 40. Mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk. MV5 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 41 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 49, 49 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50, 51 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 52 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 53 szóbeli módosítóval ellenvetés van, nincs, akkor szavazunk erről mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk szerintem legalábbis. Igen, ezt mondja a titkárság is. 54, ugye? Igen, 54 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Lapoznunk kell. 63. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 64 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 65 mellette, ellene, tartózkodás, szerintem elfogadtuk elég egyértelműen. Ellenőrizhetjük, ha valaki szeretné. Jó, ellenőrizzük. 65. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 23 ellenszavazat van, tehát elutasítottuk. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 72 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 73 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 74 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 75 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 76 mellette, ellene, tartózkodás, mi az eredmény? Kérdezem a titkáromtól. A 76-ost ellenőrizni kell. 76. A szavazást megnyitom, a szavazást lezárom. Elfogadtuk 27-18 arányban. Akkor 77, ugyebár? Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 78 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 79, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt elutasítottuk egyértelműen. 80. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 81 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 82 mellette, ellene, tartózkodás, hát nem tudom az eredmény szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük. A 82-est fogjuk ellenőrizni. A szavazást megnyitom, a szavazást lezárom. 22-18 arányban elfogadtuk. 83 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 86 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene,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 mellette, ellene, Olenyicsek úrnak van esetleg ellenvetése, vagy ellenzi ezt a módosítót? Azt hiszem, hogy valamit itt fel, félreértettem, ellenvetése van? Elnök asszony, ez egy kiegészítés lenne annak érdekében, hogy jól hangozzék ez a módosító. Úgyhogy arról van szó, hogy ezt az állásfoglalást a nemzeti parlamenteknek, a tanácsnak, Oroszország, Norvégia és Belarus kormányának kell eljuttatni. Így szól a szöveg. Ezzel kapcsolatban van ellenvetés, tehát az módosítás módosításával kapcsolatban? Nincs ellenvetés, úgyhogy erről a duplán módosítottról fogunk szavazni mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Rendben van, ezt a dupla módosítást elfogadtuk. Most a bevezető részek jönnek, egyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most a preambulumok jönnek, B2-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene. Ezt nem láttam jól, úgyhogy ellenőrizzük. A B3-ast fogjuk ellenőrizni. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom, és elfogadtuk 26-20 arányban. D6-os, szóbeli módosítóval. D6 mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem, hogy ezt elfogadtuk. Úgy látom, hogy az EPP akkor most örülhet. De hát nyert az EPP. Szeretnék ezt még egyszer ellenőrizni? Jó, a D6-ost fogjuk ellenőrizni géppel a módosított formában. A szavazást megnyitom, a szavazást lezárom, és elfogadtok 29-15 arányban. Aki kézzel szavaz, ellene szavaz, akkor ez azt jelenti, hogy 29-16 arányban, de hát így is elfogadtuk. A FED 2, Részenkénti szavazás, első rész, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, tehát a második részt elfogadtuk. A FED 3, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész. Mellette, ellene, tartózkodás, ezt elutasítottuk. A FET 5 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A FET 7 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A FET 8 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A FET 9 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A FED 10 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A FED 11 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 12 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Most nézzük az NV-t, NV1 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Három mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Jó, ellenőrizzük az NV3-ast, szavazást megnyitom, lezárom, 23-21. NV4 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellene, tartózkodás, elutasítva, NV7-es mellette, ellene, tartózkodás, valami nem stimmel a szocialistáknál, tehát ellenőriznünk kell, Kedves kollégák, ellenőrizzük az Envi hetest és megnyitom a szavazást, és akkor most szavazunk. Lezárom a szavazást. 22-en mellette, 21-en ellene. Tehát senki nem akar változtatni, hozzátenni. Akkor ezt elfogadtuk envi 11-es következik, kedves kollégák mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 12-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 13-as mellette, ellene, tartózkodás szerintem elutasítva. A néppárt akarja, akkor 13-ast ellenőrizzük. 13-as, megnyitom, lezárom a szavazást, 25 mellette, 19 ellene, tehát elfogadtuk, 14, MV14-es mellette, ellene, tartózkodás, szerintem elfogadtuk, 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 16-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kérem, hogy ellenőrizzük a 16-ost, tehát elmi 16-ost ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, 16-an. 6-os, lezárom a szavazást, 23 mellette, 21 ellene, tehát elfogadtuk. Akkor most rátérünk a közlekedésre és turizmusra. Egyes javaslat mellette, ellene, tartózkodás, szerintem elfogadtuk. Kettes strand, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, ellenőrizzük az transport ötöset, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 21-en mellette, 24-en ellene, tehát elutasítottuk. Akkor most a Tran 6-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 7-es mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Ellenőrizzük a transport 7-eset. Lezárom a szavazást. 23 ban mellette, 22-en ellene. Tehát látják, mennyire nehéz látni. 8-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 10-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, ellenőrizzük a tízest. Lezárjuk. 25 mellette, 20 ellene, tehát ezt is elfogadtuk, még akkor is, hogyha hozzáadjuk 11-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 13-as mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 14-es mellette ellene, tartózkodás, nem tudom. Ellenőrizzük a 14-est, elnézést, a 14-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 25 mellette, 19 ellene. Egyetemen elfogadtuk, 15-ös mellette, ellene tartózkodás szerintem elutasítottuk, de ellenőrizhetjük. Ellenőrizzük, nem vagyok benne biztos. Tehát 15-öst ellenőrizzük. 22 mellette, 21-en ellene, 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 17-es mellette, ellene. Sajnos ellenőriznünk kell a 17-est. Megnyitom a szavazást a 17-esre. Huszonhat mellette, 18 ellenetet elfogadtuk. Most pedig az egész jelentés tervezetről szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 43 mellette egy ellene gratulálok a jelentés készítőjének. Kedves kollégák, László velünk van? Akkor most a 14-es pontra térünk rá, és szeretném a jelentéstevőnek, Súrián Lászlónak megadni a szót a ö, költségvetési eljárással kapcsolatban. Kedves kollégák, a 14-es pontjánál tartunk a napi rendnek, és Súrián Lászlónak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Értem, hogy nagyon sok kollega kimegy, mert a költségvetés nem túlzottan érdekes ebben a szakaszban, az eljárásnak ebben a szakaszában. Engedjék meg, hogy magyarul beszéljek, úgyhogy kérem, hogy tegyék fel a fejhallgatók. Kedves kollégák, az első feladatom talán az, hogy elmondjam önöknek, hogy milyen rendben, időrendben fognak következni az események a költségvetéssel kapcsolatban. Ugye most egy első eszmecserét folytatunk, és én áttanulmányoztam az előző években a hasonló véleményeknek a szövegezését és gondolatvilágát, és lényegileg összeállítottam, már jelenleg készen van egy nagyon előzetes szöveg, ami azáltal nyeri el a végső formáját, hogy a mai vitának az elemeit ebbe beleépítjük. Ezáltal lesz idő még arra, hogy fordítások is elkészüljenek, és július 12-én, tehát 5 hét múlva a bizottságnak módja lesz e, megismerni ezt a szöveget, illetve hát e, újra megtárgyalni, most már nem csak az eszmecsere, hanem a tényleges szöveg birtokában. A titkárság úgy véli, és azt gondolom, hogy ez helyes, hogy e, július végén, tehát a bizottságban a szöveg bemutatása után két héttel záruljanak le a módosító indítványok határideje. Ez azért is fontos, mert a mi várható megbeszélésünket követően négy nappal hozza meg a tanács a költségvetés előzetes tervezetére vonatkozó döntését. Ez a döntés valószínűleg jelentősen meg fogja változtatni a költségvetésnek azt az állapotát, amelyen ma a bizottság előterjesztése formájában az ismeretes. És az önök raportőrének ehhez a tanács által végrehajtott változásokhoz kell további módosításokat beterjesztenie, eh, amik részben nem is annyira az én munkám lesznek, a titkárság mondhatni automatikusan azokat a csökkentéseket, amelyeket a tanács meghoz, vissza fogja állítani egy módosító indítvány formájában a bizottsági szintre. Nem használom a régi szavakat, mert a Lisszaboni szerződés óta már nem beszélünk PDB-ről, csak egy draft budget van, ezért nevezem meg, hogy a bizottság szövege, illetve a tanács szövege. A titkárságnak az a javaslata, hogy szeptember 6-án Strasbourgban egy hétfő este történjék meg a módosító indítványokról a szavazás, illetve az egész opiniónnak az elfogadása. Ez még időben van, mert a Költségvetési Bizottságban szeptember 28-ai héten fogunk szavazni a módosító indítványokról, tehát lesz idő még ott is földolgozni a Régiófejlesztési Bizottság véleményét. Ismertetni szeretném, hogy a parlament október 18-án fog szavazni a költségvetésről, és ezt követően október 22-e és november 11-e között jön, lesz, történik meg az első nagy egyeztetés az új szabályok szerint. Az időrend ismertetése után engedjék meg, hogy néhány konkrétumot mondjak a költségvetésről úgy, ahogy az most jelenleg a bizottság előterjesztéséből ismeretes. Ebben vannak jó hírek. Jó hírnek tekinthetjük azt, hogy a minket érintő fejezet az 1B fejezet kifizetési előirányzatai mintegy 17%-kal növekednek. Azonban, ha belegondolunk arra, abba, hogy 2007-8-9-ben a kohéziós politika pénzeszközeinek a felhasználása a kifizetések szintjén meglehetősen elmaradt, még az előző ciklus azonos éveihöz számítva is, ez azt jelenti, hogy a ciklus második felében, vagyis a most tárgyal 11-es költségvetésben, és azt követően 12-13-ban a kifizetési igények nagyon meg fognak nőni. És nagy kérdés, hogy ez a 17 százalék, ez elége. Itt bekerülünk egyébként a minden évben szokásos vitánkba a tanácssal, majd meglátjuk, hogy idén hogy sikerül ezt kivédeni. Én minden esetre ezt a véleményt szeretném, ha a bizottság támogatná és bekerülne a szövegbe, hogy a 17 os növekedés ellenére nem vagyunk meggyőződve arról, hogy az igény nem lesz nagyobb. Ugyanakkor rossz hírnek tekinthetem azt, hogy az egész fejezetet illetően, illetve az 1B fejezetet illetően az kötelezettségvállalások szintjén csak 3,6%-os növekedés van, és azt, ha még külön választom, hogy strukturális alapok és kohéziós alap, akkor az eltérés még rosszabb, mert a kohéziós alapok viszonylag rendesen emelkednek, de a strukturális alapoknál ez 2% alatti emelkedés, tehát mondhatjuk, hogy inflációs szinten tartásról van szó itt nyilván abból indul ki a előterjesztő, hogy az érintett országok lényegileg időarányosan felhasználták a kötelezettségvállalásokat. Ha áttekintjük, akkor ezek idén március elején 50 és 60 százalék közöttiek voltak a 7 éves költségvetésre viszonyítva, tehát gyakorlatilag 100 százalékosak az időarányosat figyelembe véve. Vagyis a kötelezettségvállalások szintjén nincs elmaradás. A elmaradások a kifizetések szintjén vannak, és ennek valami jelentősége, azért engedjék meg, hogy megmondjam, hogy a kötelezettségvállalásoknak a időarányossága mellett a kifizetések az időarányosnak csak a felét tartalmazzák. Ez pedig a tanácssal való vitáinkban egy negatív pont, amit nem is olyan könnyű legyőzni. Ennek ellenére nagyon fontos lenne, és azt hiszem, vagy remélem, hogy a Költségvetési Bizottság hálás is lesz a Régiófejlesztési Bizottságnak akkor, hogy ha világosan meghúzzuk azt a vörös vonalat, amiben azt mondjuk, hogy ebből engedni a tanácssal való tárgyalások során nem szabad. Később még mondok pár mondatot a Lisszaboni szerződés után előállt helyzetről, egy másfajta taktikát igényel a parlamenttől, mint amit az előző években csináltuk, de ennek a taktika szempontjából ebben a jelentésben ez a vörös vonal igen nagy jelentőséggel bírhat. Most szeretnék néhány problémát fölvetni, amivel számolniuk kell azoknak, akik akár a frakciójuk nevében, akár a saját nevükben módosító indítványokat terveznek. Az egyik az, hogy a mozgásterünk közösen mindannyiunknak, a parlamentnek nagyon kicsi. Az úgynevezett Margó talán soha nem volt ilyen kicsi. Ugye itt mi sok milliárdos tételekről beszélünk a kohéziós politikában, és 16 millió a marginunk. Tehát egészen nevetségesen kicsi az egész összeghez képest. Ez ugye részben baj, részben talán nem annyira, tekintettel arra, hogy a bizottság költségvetési ügyeit egy volt kollégánk irányítja, eh, János Lewandowski, aki megpróbálta a mozgásteret a lehető legjobban kitölteni. Tehát részben azok a javaslatok, amiket mi megtennénk ennek a marzsónak a terhére, azok már benne vannak az előterjesztésben. Ez a dolog jobbik része. De az, hogy például a kísérleti projektekkel bajunk lesz, mert forráshiányosak vagyunk, ez egészen biztos. De hát ebben, mint adottsággal számolni kell, nem fogjuk tudni az éves költségvetés keretén belül a 7 éves költségvetés ránk eső szakaszát módosítani, ez ugye érthető. Ugyanakkor Elég komoly harc folyik jelenleg is a parlament és a bizottság, valamint a tanács között annak érdekében, hogy legyen egy évközi felülvizsgálata a 7 éves költségvetésnek. Ezt a parlamenten kívül senki nem akarja. De ha a Költségvetési Bizottság ez irányú terveit a Régiófejlesztési Bizottság támogatja, az talán egy kicsit lendít a dolgokon, de nagy reményeink ne legyenek. Már említettem az előbb, hogy az időarányos kifizetéseknek csak a felét teljesítették a tagállamok, és ugye most fogjuk a következő plenáris ülésen meghozni a döntésünket, hogy a tavaly évben el nem költött milliárdokat visszautaljuk a tagállamoknak. Ezek azok az üzenetek, amelyeknél a tanács mindig lesöpri a mi olyan ambíciójunkat, hogy még többet és még többet szeretnénk egyébként az unió szempontjából meggyőződésem szerint legfontosabb területre költeni. Különösen most, a krízis idején nincs jobb eszköz az unió kezében, mint a kohéziós politika ahhoz, hogy a gazdasági bajokból kikerüljön. És ennek a tudatában kell egyrészt sürgetnünk a tagállamokat a jobb pénzfelhasználásra, másrészt igyekeznünk bővíteni, amennyire lehet a kereteket. Ugyanakkor ezek a vitáink nehezebbek lesznek, mint valaha, mert a tagállamokban nagyobbak a nehézségek, mint valaha. Hát ha van olyan tagállam, ami az elmúlt évben 20%-kal vette vissza a saját költségvetését, akkor nem nagyon számíthatunk tagállami támogatásra az európai költségvetés növelését illetően. Spanyolország ugye most egyfős szavazattal hozta meg a döntését, amely egy 5%-os költségvetési visszavonást számolt. Van egy másik problémánk, ami viszont nem új keletű, hogy mindenki, aki valami többletet szeretne, valami újat szeretne elkezdeni az európai költségvetésben, az minket, a régiófejlesztési alapokat, kohéziós alapot, na és a mezőgazdaságot próbálja megkurtítani ez az ambíció létezik, a bizottságon belül is létezik. Én örömmel állapítom meg, hogy a biztos úr nem ment el ebbe az irányba, tehát túl nagy harcot a bizottsággal nem fog kelleni folytassuk. Elnök asszony, engedjen meg néhány gondolatot a kísérleti projektekkel kapcsolatban, mert itt egyrészt már komoly munka folyt az elmúlt napokban, több képviselő nyújtott be tervezetet, és juttatta el részben a titkárságon keresztül a költségvetés általános jelentéstevőjének, aminek az a jelentősége, hogy a intézményközi megállapodásban a parlament vállalta, hogy június folyamán megmutatja a projekteket, a pilot projekteket és a preparatory actionöket, a bizottságnak, aki még a nyári szünet előtt vissza fog jelezni, hogy mely programokat tud támogatni olyan értelemben, hogy melyeket látja kivitelezhetőnek. Ez a kivitelezhetőségi üzenet nagyon fontos lesz nekünk szeptember 6-án, amikor ezekről a módosító indítványokról a bizottság véleményt formálhat. Én szeretném ezeket a módosító indítványokat, mármint azokat, amelyeket a bizottság majd támogatni fog, a jelentés részévé tenni, függetlenül, hogy mint önálló módosító indítványok szerepelni fognak a költségvetésben, mert ha azt tudjuk mondani, hogy egyiket, másikat, harmadikat ez a bizottság, mint bizottság többségileg támogat, ez nagyobb esélyt ad arra, hogy az általános jelentéstevő be is fogadja őket. Itt tehát, ha bezúdítunk arra, nem tudom, kevés millió pénzre annak ötszörösét igénylő módosító indítványokat, akkor jobb lenne, ha ezek sorrendjét mi határoznánk meg itt, nem pedig hagynánk a Költségvetési Bizottságra, hogy Isten tudja, milyen ötletek alapján döntse el, hogy melyiket támogatja, melyiket nem most gondolom a legtöbben emlékeznek arra, vagy tudják, hogy én a Költségvetési Bizottságban vagyok főtag, tehát most nyilván ki fogom használni azt a lehetőséget, hogy a regi érdekeit és szempontjait ott, az ottani bizottsági tagságomon, és nem csak az itteni jelentéstevői szerepemen belül képviselem. De az, ami most történik, a jelenleg beterjesztett pilot projektekkel az nem korlátoz senkit abban, hogy a költségvetéshez benyújtandó módosító indítványok soránba a saját elgondolását betegye, tehát ez az előzetes kontroll nem jogfosztó, ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy igen, a tényleges döntést majd azon a bizonyos őszi szavazáson fogja meghozni a parlament. Erre kell fölkészülnünk. Ahhoz, hogy a pozícióinkat a tárgyalások során erősítsük, és főleg a további levágások esélyét meggátoljuk, ahhoz érdemes ennek a bizottságnak is kiállnia amellett, hogy nem elég a pénzeket követelni, nem elég azokat ütemszerűen és törvényesen elkölteni, hanem avval is foglalkozni kell, hogy a ráfordított pénzek meghozzák e a maguk eredményét. A befizető országok számára garanciákat kell adni, hogy a pénzt nem szórjuk szerteszét. Két éve szerepel már a tavalyi költségvetés során is ez a parlament és a tanács is támogatta azt a gondolatot, hogy kérjük a tagállamokat, hogy a kohéziós politika pénzforrásait a krízis kezelése során célszerűen használja föl. Tehát ne presztis beruházások készüljenek, hanem GDP növelések készüljenek, és munkahelyteremtésre fordítódjon ez a hatalmas összeg, amit rá, amivel rendelkezünk. Tisztelt elnök asszony, kedves bizottság, én azt gondolom, hogy első eszmecserére Nagyjából ez, amit elmondtam, ez egy világos áttekintés volt, legalábbis szándékaim szerint. Érdeklődéssel várom a vitát, és azt ígérem, hogy ennek a vitának a fényében hamarosan beterjesztek egy angol nyelvi szöveget, ami onnantól fogva hozzáférhető lesz az érdeklődőknek. Természetesen arra is van lehetőség, hogyha az egyes frakciók a maguk elgondolásaival megkeresnek, akkor ő, ilyen kétoldalú tárgyalásokkal segíthetik az én munkámat. A cél szerintem nem lehet az, hogy frakcióként külön-külön néppártiak, szocialisták, liberálisok, bárki a maga arcát fényezze ebben az anyagban és a módosító indítványokban, mert gondokkal küzdünk, és eredményesek akarunk lenni a tanácssal való vitában. Ezt pedig egységesen tudjuk. Tehát én, mint jelentéstevő tudatában vagyok annak, hogy nem csak a magam frakcióját, vagy nemzeti delegációját képviselem, hanem képviselem ennek a bizottságnak a közös véleményét. Ez akkor lesz sikeres, ha ennek a bizottságnak lesz közös véleménye. Ennek érdekében a lehető legnagyobb rugalmassággal szeretném kezelni a frakciók véleményét. Eddigi tapasztalataim alapján ez egy járható út, meg tudtuk találni a közös hangot, és ez remélem, hogy ezentúl is így lesz. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Uh, Köszönjük szépen, Súrján úr. Két kolléga már is jelentkezett, hogy szeretne hozzászólni. Csak annyit mondanék el, hogy uh, még van 15 percünk, úgyhogy akkor hallgassuk meg a hozzászólókat, tessék. Goldman szúr. Azért szeretnék hozzászólni, mert én is benne vagyok a Költségvetési Bizottságban is. Tegnap egy javaslatról szavaztunk, ez Hofmeier asszony jelentése volt, és itt olyan módosítókról volt szó a Költségvetési Bizottságban, amik azt hangsúlyozták, hogy együtt kell működni azokkal a tagállamokkal, ahol a kohéziós alapok abszor- abszorpciós rátája alacsonyabb, tehát segíteni kell ezeket a tagállamokat a jobb felhasználásban. Természetesen megvannak az adataink, úgyhogy meg tudjuk nézni, hogy mely tagállam hogy teljesített. De akkor most nézzük a valódi költségvetést, nézzük a pénzt. Mint ahogy Surján úr elmondta, nagyon fontos az alapok megfelelő felhasználása. Először is szeretném elmondani, hogy itt ugye regionális politikával foglalkozunk, és azok, akik együttműködnek velünk és velünk dolgoznak, 4 millió plusz kifizetésről esett szó, és hát az és hát És hogyha megnézzük a 2009-es adatokat, 77 milliónk volt, aztán 2010-ben 75, és utána pedig újra növekedést tapasztaltunk. Itt most a regionális, a kohéziós és egyéb alapokról is beszélek. Hát, hogyha a 4 milliárdot elosztjuk a 77 millióval, akkor megkapjuk a százalékos adatot. Ami a regionális fejlesztési alapot illeti, a 2000-2006-os időszakban csökkenést tapasztaltunk, és az EBRD-nél az első célkitűzéseknél 2 milliárdról 1,5-re mentünk le a perspektívák tekintetében. Aztán a kettes számú célkitűzés viszont nem csökken, úgy, mint az egyes célkitűzés, de még mindig 437 millióra van szükség, hogy a régebbi pénzügyi tervet le tudjuk zárni, mert nagyon sok ország vár ezekre a kettes célkitűzéses pénzekre. A második dolog, amit szeretnék elmondani, az az, hogy vannak olyan városfejlesztési projektek, amelyeket Észak-Írországban például még ki kell fizetnünk, itt még 15 millió van függőben és szerintem nem használjuk ki a lehetőségeket. Surján úr azt mondta, hogy elég kicsi a marzsunk, de hogyha megnézzük a bizottságot és a kumulált kifizetéseket és elkötelezettséget, akkor 310 milliárdos rezervet látok. És hogyha a bizottság szeretné a kife, kifizetéseket növelni, akkor azt is meg kell nézni, hogy nem azt nézik, hogy mennyi az elkötelezettség és mennyi a kifizetés, hanem azt, hogy mennyi a kumulált kifizetés. És a 2011 a 2010-2011-es időre a regionális fejlesztési alapban az elkötelezés 23,6 volt, az idei évi 22,7 milliárdhoz képest, tehát szinte 1 milliárddal több volt az elkötelezettség, és 4 milliárddal több volt a kifizetés. Ez a konvergencia része a regionális alapnak. Ami pedig a versenyképességet és a foglalkoztatást illeti, itt kicsit más a helyzet, itt a kifizetés csak plusz egy milliárdos tervezést tartalmaz. Hogyha valaki megnézi a költségvetést, akkor kiderül, hogy más ütemben halad az egyes célkitűzés és a kettes célkitűzés. Hogyha megnézzük a felhasználási rátát, az abszorpciós rátát, akkor azt látjuk, hogy a kettes célkitűzésnél 2%-kal kisebb az eredmény. De azt is meg kell nézni, hogy ezek általában fejlettebb régiók, amelyek a kettes célkitűzéshez tartoznak, mégis rosszabb az abszorpciós, a felhasználási rátájuk. Ami a projekteket illeti, a helyi szervekkel való fe, ö, kapcsolat ö, kialakítása, a romák integrációja, a mikrokredit megfelelő felhasználása, vagy a regionális szintek közötti együttműködés, tehát ezek már léteznek, mint kísérleti projektek és mint preparatory actionök, de ezek még nem feltétlenül biztos, hogy megvalósulnak. És a kohéziós alapokkal kapcsolatban mi az 2010-2011-es időszakra 7 milliárd a különbség az elkötelezettség és a kifizetés között. Ebben az évben 10,185 volt, ami pedig a kifizetéseket illeti itt még nagyobb a különbség, egy kicsit kevesebb, mint 2 milliárd. Tehát 6,2 volt 2010-ben, és 4,3 ebben az évben. Úgyhogy megpróbálunk javítani a kifizetéseken, amik elég gyengék voltak a pénzügyi terv elején. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen meg kell harcolni a pénzért, és hogyha az egész regionális politikát nézzük, akkor már a 2013-as előirányzatot és programozási évet is nézni kell. Ami a kifizetéseket illeti a regionális politikában 2011-ről 2010-re 18,1 százalék lesz. Azt hiszem, hogy ilyen jellegű növekedést nem találunk sehol. Itt elég kicsi politikáról van szó. A belső piacnál mondjuk 27 százalék, de kisebbek az összegek, úgyhogy a kifizetéseknél összesen 5 milliárdnál járunk. És egyszerűen meg tudjuk magyarázni, hogy ami a kifizetéseket illeti, illetve az elkötelezettséget illeti, hogyha az elkötelezettséget nézzük, akkor a növekedés mindössze 3,8 és ez mondjuk azt mondanám, hogy közepes, moderált eredmény. Végezetül pedig szeretnék mindenki emlékezetébe vésni még egy számot, hogyha a 2007-11-es időszakra megnézzük a pluszokat és a mínuszokat évről évre, tehát 2007 és 2011 között mindent figyelembe véve, 2007-ből indulunk ki, hogy mennyit fizettünk a régióknak, és hogy 2011-ben mennyit szeretnénk fizetni a régióknak, Elkötelezettség 2011-re. milliárddal több, mint 2007-ben, ez 15,7%-os növekedés. Most nézzük a kifizetéseket itt még nagyobb a különbség. 2007-ben a kifizetések illetve 2007-től 2011-ig számítva 27,5%-os lesz a növekedés, ugyanis 7 milliárddal több lesz az összeg. Ez azt jelenti, hogy kétszer rosszabbak vagyunk, vagyis fele olyan jók vagyunk, mint 2006-2007-ben, és ezt kellene tisztázni, ez a feladata ennek a szakbizottságnak. Odaadhatom a táblázatokat, láthatjuk, hogy vannak kétszeres háromszoros, négyszeres lemaradások. Nem mondhatjuk, hogy az Európai Bizottsággal van a baj, mert nem írnak elő megfelelő összeget. 2011-re nézve nagyon sok esetben kevesebb lesz a kifizetés, mint 2010-re nézve. És hogyha megnézzük ennek a pénznek a felhasználását a különböző országokban, akkor itt sem tapasztalunk túlzottan jó eredményt. Köszönöm szépen. Fannisztároly úr a következő. Köszönöm szépen! Évről évre, amikor előkészítjük a költségvetést, akkor ugyanazt a megközelítést alkalmazzuk. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy nagyon közelről megpróbáljuk megfigyelni, hogy mi a tanács véleménye, és utána pedig vitázunk a tanácssal. Csak hogy a munkamódszer egy kicsit megváltozik az új szerződés értelmében. Már előre szeretném elmondani, hogy teljes mértékben egyetértek az eddig elhangzottakkal. Van egy két hónappal ezelőtti jelentés, amit a Költségvetési Szakbizottság meg is vitatott, és ebben arra az eredményre jutottunk, hogy a kohéziós politika jelentős javuláson ment keresztül. Nagyon pozitív eredményeket láthatunk, és ezeket az adatokat nem is szabad elfelejteni. Nem kell feleslegesen bonyolítanunk a saját dolgunkat, úgyhogy én is csak nagyon kevés tényre szeretnék kitérni. Lehet, hogy kis részletről van szó, de van itt valami, ami számomra nagyon fontos. Nagyon sajnálom, hogy a Regi szakbizottság nem mondhatta el a véleményét a különböző témáknál a költségvetés tekintetében. Nagyon sok újítás van az idei évben, és jó lenne, hogyha ezek az újítások konkrét politikák képében jelennének meg. Azt hiszem, hogy van sok más szakbizottság, amely szorosabban együttműködik a költségvetési bizottsággal, és sokkal hamarabb napirendre tűzi ezeket a fontos kérdéseket, mint mi. Akkor most nézzük a lényeget. Három projektről volt szó. Hogyha megnézem az általános projektet, akkor itt van az Erasmus, de hát az Erasmus nem jelenik meg a szövegben. Hogyha szeretnék valami infóhoz jutni az Erasmusszal kapcsolatban, akkor mit tegyek? A néppárt nevében azt tudom elmondani, hogy van egy projektünk, ami a városi, illetve a nem városi környezetről és környezetvédelemről szól, vagyis a környezetvédelemről a városi területeken és a vidéki területeken. Ez ugye két külön témakör. Szerintem nagyon érdekes ez a javaslat, és jó lenne, hogyha megvizsgálnánk az ebben rejlő politikai lehetőségeket. Nagyon sok téma tartozik ide, és nem szabad, hogy adhok módon döntsünk, és hogy ne vegyük figyelembe a határidőket. Jan Obri kollégámnak lesznek ezzel kapcsolatban javaslatai, és gondolom, hogy talán másoknak is. El kell egy kicsit gondolkodnunk az alkalmazható eljárásokon, hogy ki hogyan tudja elmondani a véleményét, és hol, és utána pedig megvizsgáljuk, hogy ezen javaslatokból mi az, amit megtartunk, és mi az, amit elvetünk és a vidékfejlesztést pedig még egyszer szeretném hangsúlyozni. Köszönöm szépen. Én is szeretnék hozzászólni ehhez a vitához. Gondolom mindenki emlékszik rá, hogy a legutóbbi alkalommal vagy azelőtt pontosan az idei évben alkalmazandó eljárásokról beszéltünk. Meghívtuk a bizottságot, hogy mutassa be a helyzetet, és hogy hol tartanak a jelenlegi kísérleti projektek. Megkaptuk az információt, megvitattuk ezt a kérdést. És utána pedig volt egy informális lehetőség, amit az új szabályok hoztak létre. Ez azt jelenti, hogy projekteket mutathatnak be a frakciók, és az Európai Bizottság fogja megvizsgálni, hogy ezeknek a megvalósíthatósága milyen. És utána kerülnek ezek a regihez, és mint ahogy László is elmondta, a kísérleti projektekkel kapcsolatban mi is a határidő? 21-e? Június 21-e? Titkárság. A Költségvetési Bizottságnál június 4 volt a határidő. Az elnök azt mondja, inkább megkérje a titkárát, hogy mondja el ő. Okay. The, uh, the budgets committee... Tehát a Költségvetési Bizottság határideje az volt, hogy a különböző szakbizottságoktól kapja meg az inputot június 4-ig, és akkor a saját közleményüket június 7-én el tudják juttatni. Így öt kísérleti projekt merült fel különböző frakciók részéről. Ezek természetesen eljutottak a határidőn belül a Költségvetési Bizottság titkárságára de ez csak egy előzetes lépés, mint ahogy a Súrján úr is elmondta. Ez csak annyi, hogy elmondjuk az Európai Bizottságnak, hogy ezek az ötleteink, és ők nézzék meg, hogy ezek megvalósíthatóak-e vagy sem. A végső, végső abszolút határidő a módosításokkal kapcsolatban a kísérleti projekteknél valószínűleg egy augusztusi dátum lesz. De hogyha mi júliusban szeretnénk a saját véleményünket kialakítani, akkor június 21-ig a titkárságra el kell juttatni a módosítókat, és akkor azokat júliusban majd meg lehet valósítani. Ez volt a június 21-i határidő. Tehát ez most a helyzet, lehet még javasolni kísérleti projektet a liberálisoktól, az EPP-től és a zöldektől pedig kettőt is kaptunk, a szocialistáktól egyelőre még nem kaptunk kísérleti projektet. De nincs probléma, van még idő, ezt még meg lehet tenni tehát a bizottság már elvégezte az előzetes munkát, ami azt jelentette, hogy az Európai Bizottsággal megvitattuk a már létező kísérleti projekteket, és utána pedig vissza fogunk majd térni arra a regi szakbizottságban, hogy mik a prioritásaink, és hogy milyen új kísérleti projektekre lehetne javaslatot tenni. Tehát ez a feladatunk. Konstance parancsolj! Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek, és remélem, hogy eléri, hogy a kötelezettségeket és kifizetéseket illetően 2011-ben elegendő pénzünk lesz. Ne bátorít el magunkat az alacsony abszorpciós rátektől. Ezek olyanok jelenleg amilyenek, de azt hiszem, hogy a 2006-os utolsó támogatási periódus lezárása után újra több forrással dolgozhatunk, és a bizottság erőfeszítést tesz majd, hogy a tagállamokbeli kormányokat, főként az új tagállamokbeli kormányokat, ahol részben még vannak nehézségek, megfelelően támogassa, hogy jól felhasználják a kohézus forrásokat. A, jelent, a frakciónk jelentéstevője egyrésztről egy utat akart találni, hogy a ki nem fizetett pénzeket át lehessen vinni, ez az, amit évek óta követelünk, és fáradozunk azon, hogy ezt meg is valósítsuk. A tanács egy féket iktatott be, és hogyha pénzügyminiszter lennék, talán én is ezt tenném egy ilyen helyzetben, mert szeretném visszakapni a pénzt, de az nem vagyok, hanem parlamenti képviselő, és éppen ezért más érdekeink vannak. A frakciómnak nagy érdeke van abban, hogy ezek a források újra, újra a kohéziós politika rendelkezésére álljanak, mint mindig. A kísérleti projekteknél hosszú évek óta most helyettes voltam, de mindig is tagja voltam a Költségvetési Szakbizottságnak, Nos, ebben az évben valóban nem nyújtottunk be kísérleti projektet. Azt hiszem, hogy a szakbizottságnak kellene összeülni és átgondolnia, hogy valóban öt kísérleti projektet szeretnénk-e regionális szakbizottságként, hiszen ismerik a költségvetési eljárást, ehelyütt nem fog jelentősen változni, viszonylag kevés pénzről van itt szó a kísérleti projektek esetében, de az, hogy órák hosszat vitázzunk, hogy melyik kísérleti projekt mennyi pénzt kap, nos hát én azon a meggyőződésem vagyok, hogy kritikusan felül kellene vizsgálnunk, hogy valóban szükséges-e öt kísérleti projektet megszervezni, hogyha a Költségvetési Szakbizottság nem fogja az összeset támogatni. Volt már egy vita, az Erasmus programot illetően, hogy ez, támoga, hogy ez működik-e, vagy a Roma programot illetően. Nos, ezeket még kritikusan meg kell vizsgálnunk és át kell gondolnunk, hogy hová helyezzük a súlypontjainkat, és mit akarunk tenni a jövőben. Az alacsony mázsot illetően, amit a jelentéstevő megemlített, véleményem szerint érthető ez. Mert már voltak korábbi kijelentések, és látjuk, hogy viszonylag kevés itt a mozgásterünk. Nem hiszem, hogy itt sokat változtathatunk a jelenlegi helyzetben. Kérdés, hogy a jövőbeli kohéziós politikáról szóló vita során át kellene gondolnunk, hogy talán nagyobb rugalmasságot tudnánk elérni, a jövőbeli válsághelyzetekben gyorsabban kellene reagálnunk, de azt hiszem, hogy a jellegi költségvetési vitában ez már nem fog nagy szerepet játszani. De természetesen frakciónk a jelentéstevőt támogatni fogja, és remélem, hogy valóban közös, erős fellépése lesz a szakbizottságnak, költségvetési szakbizottságon belül. Erika Manner. Köszönöm szépen. Erika Manner következik. Puheenjohtaja, voin, voin aivan hyvin yhtyä näihin kollegoin. Köszönöm szépen. Teljes mértékben szeretnék csatlakozni az előttem szólókhoz, nagyon érdekes gondolatokat vetettek fel. Tudom, hogy nincsen túlzottan sok időnk, de a mikrorégiók finanszírozásával kapcsolatban szeretnék hozzászólni. A balti-tengeri stratégiáról és a mikrorégiókról éppen az imént szavaztunk, elfogadtuk ezt a stratégiát. Volt itt nagyon sok afetes módosító a szavazás folyamán, amelyek nagyon erős javaslatokat tartalmaztak annak érdekében, hogy a balti tenger kapjon saját költségvetési sort, mert egyelőre a négyesből átkerült az 1B-be a kohéziós politikák alá. Itt szakbizottságként szerintem egy méreható vitát kellene folytatnunk arról, hogy mi történik akkor, hogyha a makro régiókat esetleg saját költségvetési sorral próbálnánk támogatni, és nem pedig a kohéziós politika költségvetési sorai alá kerülnének. Ezt egyáltalán nem vitattuk meg itt a szakbizottságban, pedig szerintem meg kellene tenni. Itt teljes jogú tag vagyok, és póttagja vagyok a Költségvetési Bizottságnak, úgyhogy tudom, hogy lennének erre lehetőségek óvatosan kell eljárnunk ezeknél a döntéseknél, és meg kell vizsgálnunk ezeket a lehetőségeket. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogyha valaki szeretne még hozzászólni, megteheti röviden. Szofi, parancsolj! Köszönöm szépen. Szeretnék először is köszönetet mondani a jelentéstevőnek, mert remek munkát végzett. Kohéziós politikáról beszélünk, és azt látjuk, hogy, kiel, hogy nem kielégítőek a pénzek felhasználására vonatkozó adatok. A kohéziós politikával mi a baj? Nincs elég rugalmasság? Szerintem igen. Ez a probléma. A jelenlegi kohéziós politika 2007. január 1-én vette kezdetét. Nagyon sok orientációt határoztunk meg ezzel kapcsolatban. A viták már 2005-ben elindultak. 2005-ben egészen más volt a konjunktúra és a gazdasági helyzet, mint most. Most gazdasági válság sújt minket, és amikor ez a kohéziós politika kidolgozásra került 2005-ben, még híre hamva se volt ennek a válságnak. El se tudtuk képzelni, hogy ilyen válság bekövetkezhet. Azt legalábbis biztosan nem gondoltuk, hogy a jelenlegi válsághoz hasonló erős kemény és mély válság bekövetkezhet. Úgyhogy szerintem az a baj a kohéziós politikával, hogy nincs meg az a megfelelő rugalmasság és az a megfelelő reakciós fellépési lehetőség, amire szükség lenne a mostani válságos helyzetben. Ez itt a probléma. Nem tudjuk megfelelőképpen adaptálni a kohéziós politikát a válsághoz. Így óriási késlekedés indult el, és nem biztos, hogy be tudjuk hozni a lemaradást a határidőkön belül. Egyetértek a kollégáimmal abban, hogy a tagállamoknak meg kellene tudniuk tartani azokat a pénzeket, amiket a régiók nem használtak fel. Tegyük fel, hogy van egy régió, ami mondjuk nem tud felhasználni minden pénzt, akkor ezeknek a pénzeknek egy részét esetleg ugyanazon a tagállamon belül egy másik régiónak át lehetne adni, egy olyan régiónak, ahol a felhasználási ráta jobb. Valaki az imént említette az Erasmus-t, a helyi és önkormányzati képviselők esetében. Azt gondolom, hogy ez valóban nagyon fontos, mert így a helyi és önkormányzati képviselők találkozhatnának, kicserélhetnék a jó gyakorlatokat, eszmét cserélhetnének, hiszen Európa tulajdonképpen a régiók Európája nem más. Köszönöm szépen. László, egy percben gyorsan szeretnéd lezerni a vitát, parancsolj. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni a kollégáknak a hozzászólásokat ebben a vitában. Megpróbálok mindent beépíteni a végső szövegtervezetembe. Tudom, hogy kevés időm van, úgyhogy mindössze röviden néhány pontot szeretnék felvetni. A legfontosabb célkitűzés, a legfontosabb ambíciónk az kell, hogy legyen, hogy a bizottság véleményét megvédjük. A bizottság tényleg mindent megtett a regionális politika érdekében, és a tulajdonképpeni harc majd a tanács és a parlament között zajlik, ugyanis mi az Európai Bizottságot fogjuk támogatni, úgyhogy a parlament és a tanács között dől majd el ez a vita, ez a fő ambíciónk. A második fő ambíciónk a kísérleti projektek támogatása. Ebben a tekintetben már elmegy sajnos a kolléganő, de annyit szeretnék elmondani, hogy nem feltétlenül értek egyet vele és a szocialista állásponttal. Az nagyon jó, hogy van egy hosszú listánk, és hogyha ezt mondjuk a Regi Szakbizottság támogatja is, akkor a lista tetején szereplő kísérleti projektek és elképzelések nagyobb súlyt kapnak majd a vita során. Úgy gondolom, hogy ez pszichológiai aspektusból nézve mindenképpen így működik amikor vitázunk a jelentéstevővel, és kikérjük a Költségvetési Szakbizottság véleményét. Ami a kísérleti projekteket illeti, itt van az Erasmus, ez remek ötlet, ezt nagyon támogatja a parlament, de nem annyira a bizottság. A bizottság még mindig csak ígérget, és azt mondja, hogy igen, majd megvizsgáljuk, majd kivizsgáljuk, majd küldünk tanulmányt erről. Úgyhogy nem hinném, hogy ez a terület nagyon sikeres lesz a számunkra. Tehát az alapötlet jó. Ami a romák integrációját illeti, ez is jó kezdeményezés lenne, hogyha több információnk lenne arról, hogy ez hogy működik. A harmadik kísérleti projekt, amiről beszélni szeretnék, a mikrohitelekre vonatkozik. Itt meg kell néznünk, hogy ezek a kísérleti projektek hogyan kapcsolódnak az új mikrofinanszírozási facilitásokhoz, amelyek ebben az évben indulnak el most még nincsen végleges véleményem, de előzetesen azt mondanám, hogy mivel van már egy erősebb eszközünk, talán a mikrohiteles kísérleti projekt fölöslögessé válik. Egyértelműek voltak a határidők, köszönöm a titkárságnak, hogy ezt még egyszer elmondta. És akkor most még néhány szót szeretnék szólni a Lisszaboni eh, helyzetről, ezt már meg akartam vitatni a bevezető előadásomban, de inkább most a végére hagytam. Tehát költségvetési szempontból növelte a parlament szerepkörét a Lisszaboni szerződés, de ez csak a felszín. Mi történik a felszín alatt, mi történik a valóságban? Én úgy gondolom, hogy kevesebb hatalmunk van, kevesebb hatáskörünk van, mint régebben. És hogy miért? Azért, mert itt vannak a különböző intézmények, amelyeknek megegyezésre kell jutni és csak egyetlen olyan helyzet van, amikor a parlament valóban is önállóan döntést hozhat. Ugyanis az egyeztető eljárásban született egy megállapodás, és a tanács ez ellen szavazott, akkor mi úgy szavazhatunk, ahogy akarunk. Hát de reális az, hogy velünk fog majd tárgyalni a bizottság, és minden egyes tagállam, és utána átmennek a másik terembe, és ott meg ellene szavaznak ennek a kezdeményezésnek. Hát ez teljesen irrealista elképzelés. Tehát sokkal jobban fel kell készülnünk a tárgyalásra, jó megegyezésre van szükség, és nagyon kemény, egyértelmű, piros vonalakra, amit nem lehet átlépni ez a helyzet. Amennyiben nemet mondunk, akkor az egész csomag visszarepül az Európai Bizottsághoz, és akkor nekik új javaslattal kell előhozakodniuk. És ráadásul addig csak az egy 12 de működhet majd a költségvetésnek. Hát mi megpróbáltuk ezt a 12-et módosítani, mert nekünk nem állt érdekünkben a megegyezés, de hát az elnökségnek meg mindig az a, az érdeke, hogy meglegyen a megegyezés és meglegyen a költségvetés. Úgyhogy hát ezek a fegyverek amik rendelkezésre állnak, és ez is mutatja, hogy egy kicsit csökkent az erőnk. Mert eddig volt egy szint, a kifizetési szint, és a kifizetési szint alatt azért eldönthettük mi, hogy mi történik a különböző költségvetési sorokban a nem kötelező kifizetéseknél. Tehát nem volt tulajdonképpen ennek tétje, de most viszont az van, hogy elfogadjuk vagy nem. Erről lehet szavazni. Köszönöm szépen még egyszer a sok segítséget, mindent megteszek majd a jó szöveg érdekében. Köszönöm, mondja az elnök azt, hogy még egyszer szeretném elmondani a kollégáknak, hogyha vannak még olyan frakciók, akik szeretnének kísérletit benyújtani, ezt még megtehetik júniusban, és hát a saját prioritásainkat is ki kell alakítanunk ezzel kapcsolatban. Ez valószínűleg augusztus végén, szeptember elején történik meg, de a prioritásokról már júliusban is vitázhatunk. És akkor most nézzük az utolsó napi rendi pontot. Szakértőkkel fogunk vitázni a regionális politika jövőjéről. John Butler az első az ABC-ben, a Fred Clyde Egyetemről. Jean-Charles Leg volt főigazgató helyettes regionális politika Európai Bizottság, Jean-Marie Rousseau az Európai Bizottság regionális politikáért felelős főigazgatóságának volt nemzeti szakértője, és Jacek Schlachta professzor a Varsói Közgazdasági Egyetemről. Megkérem a hozzászólókat, hogy döntsék el egymás között, hogy 5-6 percben milyen sorrendben szeretnének hozzászólni. Fontos, hogy röviden szóljanak hozzá, mondják el, ami önök szerint fontos a regionális politika jövőjével kapcsolatban a 2013-as időszak után, és utána pedig eszmecserére, vitára kerül sor. Talán John Butlert fogom megkérni, hogy ő legyen az első. Uh, good morning. Um... And thank you, Chair. Jó napot kívánok! Üdvözlöm, elnök asszony, hölgyeim és uraim, tisztelt bizottsági tagok! John Buckler vagyok, az Európai Politikai Kutatóközpontból, Glasgow-ban működünk egyébként. Egy öt percet gondoltam beszélni, és néhány rövid reagálást kívánok tenni arra vonatkozóan, hogy hol is tartunk a politika, jövőre vonatkozó politikák alakítása tekintetében, illetve hogy a teljesítménypolitika kérdéséről, ami az alapja mindennek. Figyelembe véve, hogy a vita intenzívebbé válik napjainkban. Fontos, hogy néhány alapkérdésre rávilágítsunk a jövő politikájának alakítására vonatkozóan. Először is, ami a közös alapnak tekinthető, számos olyan terület van, amiben széleskörű az egyetértés, például, hogy a politikának célzottabbnak kell lenni, jobban, esetleg kevesebb projektre koncentrálni, és az innováció, a kutatás, az alacsony szénkibocsátású programok és az emberi tőke. A második terület, hogy jobban átlátható, láthatóbb teljesítményekre van szükség. Számos javaslat született a kondicionalitásra, hogy ezek legyen jobb, legyenek jobbak, legyen több értékelés. Harmadik dolog, Számos eh, hozzászólás eh, szólt arról, hogy nagyobb stratégiai koherenciára van szükség, különösen európai szinten a különböző politikai területek között, illetve a strukturális politikák és egyéb EU-s politikák között. Negyedik, hogy fontos racionalizálni a pénzügyi gazdálkodást, illetve a pénzügyi ellenőrzést és annak követelményeit. Azaz nem szabad, hogy kevésbé legyünk szigorúak a szabályok, de észrebben kellene ezeket alkalmazni a gyakorlatban és eh, negyedik, hogy eh, szükség van az adminisztrációnak az egyszerűsítésére. Ez szinte minden reformvitában benne van az elmúlt húsz évben. És végezetül, de nem kevésbé fontos, hogy a eh, területi együttműködésre hangsúlyt kell fektetni. Láthatunk ugyanakkor néhány nagyon fontos különbséget is, hogyha a vitát vizsgáljuk. E, külön világos, van a, világos véleményeltérés van a között, hogy minek kellene lennie a politika e, területének, és hogyan kell ezt megosztani. A legszegényebbekre kell koncentrálni, és egy erős politikát e, saját jogú politikaként kezelni, vagy pedig ez egy kiegészítő, másodlagos politika kell, hogy legyen, és egyéb területeket kell előnyben részesíteni. Harmadik, hogy fontos, hogy a kapcsolat a különböző strukturális politikák között milyen legyen. Például az Európai Regionális Fejlesztési Alap, a Szociális Alap és a strukturális alapok között összességében, illetve a vidékfejlesztési politikák között. Látunk különbséget a tekintetben is, hogy a kormányzás szempontjából, a többszintű kormányzás szempontjából mi legyen a politika végrehajtása legyen -e decentralizált, centralizált vagy regionalizált. Miután ezeket a néhány általánosságokat felvázoltam, engedjék meg, hogy kiragadjak néhány területet, amiben van együtt, egyetértés, és ahol a jobb eredményeket várjuk. Úgy gondolom, hogy a közelmúltban végzett értékelések amit a bizottság elsősorban a DG Regi végeze, végezett, és úgy gondolom, hogy ez a bizottság már hallott erről valamit tegnap, de vannak komoly változások az értékelési kultúrában is, ezt is látjuk eh, legalábbis egyes eh, tagállamokban ami eh, megvalósul, és ami kiderül a különböző értékelési gyakorlatokból, hogy komoly hatása lehet annak, hogy milyen, módozat, milyen módozatokat, milyen modelleket használunk. Világos adatokat kapunk a GDP-re, foglalkoztatásra, vállalati szférára, és a regionális deficiteket is ezek feltárják megerősítést kapott, az, hogy az egyes politikák milyen hozzáadott értéket teremtenek. És van egy bizonyos administratív ö, spirális a ö, nemzeti politikák területén. Ugyanakkor az is ö, világossá válik ezekből, hogy ö, a teljesítmény nem egyenletes. A az országok és a régiók tekintetében. Ez talán nem meglepő, az ember erre számít is. Ami azonban a aggodalmat okoz, az az, hogy vannak folyamatos és állandó intézményi problémák, amik az egyes politikáknak az erejét, hatékonyságát gyengítik. Például azt láthattuk, hogy volt egy nem megfelelő analitikai alapja a programok tervezésben és a programok végrehajtozásában. Például a ö, gyenge ö, stratégiai koherencia programok között ezért vetődött fel, hogy integrált megközelítésre lenne szükség. Nem kellő a koordináció a különböző partnerek és ügynökségek között, amelyek felelősek a egy-egy program létrehajtásáért aztán az is, hogy milyen módon kerülnek kiválasztásra a projektek, ez is problémát okoz, és komoly erőfeszítések ellenére is nincs megfelelő monitoring rendszer, ami időben megfelelő hasznos információkat tudna szolgáltatni. A, elterjedt az értékelési kultúra, de ezek az intézményi problémák nem mindenütt igazak és való érvényesek. Vannak ellenkező példák is, van mindegyik területre jó példa is. Ezt azért elmondhatjuk. A kérdés az az, hogy miért vannak ezek a folyamatos állandó intézményi korlátok. Vannak, amiket már korábbi reformvitákon is feltártunk a 2000-es év elején, sőt már az 1990-es évek közepén is. Úgy gondolom, hogy van néhány olyan kérdés, amit mindenképpen meg kell vit, vizsgálni a jelenlegi vita kapcsán Először is ismételten meg kell néznünk a több szintű kormányzást, ahol a feladatok megoszlanak. Ez a politikának egy bizonyos tekintetben az ereje is, ugyanakkor viszont hiányosságokat is ez okozza. Ez a több-szintű kormányzás nagyon jól felvázolásra került a Barke jelentésben. Az egyik jellemzője, ami a szerepel, hogy a, maga, a legfelsőbb szinten van meg az a képesség, hogy bizt, azt, hogy a pénzt hatékonyan és megfelelően tölt, költsék el. Aztán a másik kérdés, a stratégiai koherenciája a fellépéseknek, már említettük ezt, hogy milyen kihívásokat jelent ez európai szinten, de úgy gondolom, hogy vannak kihívások a tagállamok számára is, amelyek gyakorta nem ö, tudják végiggondolni azt, hogy mi hogyan kerül ö, végrehajtásra. Lehet, hogy a stratégiai dokumentumban valami nagyon jól néz ki, de a gyakorlatban nem annyira jó már az intézményi kapacitásokat is érdemes és szükséges megvizsgálni. A jelenlegi időszakban ezen a területen történnek is erőfeszítések. És világos az is, hogy a különböző tevékenységeket jól kezelik a tekintetben, hogy a pénz elköltésre kerül, de ez más, mint a stratégiai integrált, koherens megközelítés, ami felveti a komoly erőforrás és irányítási kérdéseket. És van az elszámoltathatóság program szinten, ahol komoly viták vannak, hogy egy-egy cél vagy miért nem valósult meg, de európai szinten is vannak. Ugyanez van már benne a Bachre jelentésben is. Van itt magasabb szinten is törekvés arra, hogy az egyes politikák céljai megvalósuljanak, illetve megvitassák ezeket a tagállamok, és bizonyos elszámoltathatóság is megvalósuljon. Köszönöm szépen. Elnök, ki szeretne hozzászólni? Ki a következő? Jean-Charles jó napot, elnök az, kívánok, elnök az, hogy köszönöm, hogy meghívtak, csak nagyon gyorsan szeretnék szólni. Úgy gondolom, hogy az elkövetkező időszakra a központi kérdés, amiről nagyon nagy vita folyik már a bizottságban, a tagállamokban és itt a parlamentben is, ez a kohéziós politika. Vajon a kohéziós politika még mindig van-e aktualitása ennek a politikának, és ad-e ez még hozzáadott értéket? Tehát azt látjuk, hogy ez a hozzáadott érték megfelelő-e? milyen feltételei vannak. Ugye ez az örök vita, ezt is lehetne mondani, 20 éve, amióta kohézis politika van, ez mindig napirenden van úgy vélem, hogy az első pont, amit emlékeztetni kell, hogy ne legyen félreértés azzal kapcsolatban, hogy mi a kohéziós politika. Ez egy olyan politika, ami strukturális fellépést, tehát hosszú távú fellépést jelent. Tehát nem konjunkturális politika mert ha aznak vesszük, akkor ennek nincs értelme. Ugyanakkor nem jövedelempolitika, nem bevételi politika, nem az a célja, hogy e a tagállamok ö, szociális befogadást ezzel valósítsák meg. Ezt a pontot tisztázni kell, mert ha nem tesszük, akkor nagyon nagy ellentmondások lesznek a hozzáadott érték mienségének vonatkozásában. Úgy gondolom, hogy emlékeztetni kell, ezt jól ismerjük itt a regiben, hogy ez a politika 20 éven eh, keresztül különböző fejlődéseken ment át. Az első volt a fokozó szubszidiaritás és szinte teljes a programba iktatásba és a programok kiválasztásában, regionális és nemzeti szinten. Ennek ellentétje volt az audit és a pénzügyi igazgatás oly módon, hogy a régiók és a tagállamok fokozott szerepet kaptak, és szerződésből következő okok miatt a bizottságnak döntő szerepe van abban, hogy hogyan kerül a végrehajtásra ez, ez a szerződés és az egyéb szabályozásoknak megfelel. E rövid emlékeztető után, ami egyébként nyilvánvaló, úgy gondolom, hogy megpróbálhatjuk a nagyon rövid rendelkezésre álló időben három kérdést feltenni. Először is a regionális szint vajon továbbra is pertinense a kohéziós politika tekintetében. Tudjuk, hogy erről politikai vita folyik jelenleg. Másik, a kohéziós politika működése továbbra is az-e, hogy a különbségeket csökkentse, szükséges -e ez, és a harmadik kérdés, amit Pesler úr is említett, ez a kohéziós politikának az irányítása, kormányzása, és az, hogy a, változásnak hogy, hol kell megtörténnie. Erről a három pontról csak gyorsan. Először is a regionális szint pertinenciája a, szemben a nemzeti szinttel, illetve az ágazati fellépésekkel. És azt látjuk, hogy ezen a területen van politikai vita. Két megállapítást tennék csak, mert hát emlékezni kell arra, hogy miről is beszélünk. Az Unió 27 tagállammal napjainkban arra reagál, hogy a ö, többség, tehát 55%-a a 261 nehány régiójából ö, általában a közösségi átlaggal alacsonyabb GDP-vel rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy a versenyképessége ezeknek a régióknak a hat 75% alatt, vagy a 75 és 100 között lévőknek mindenképpen nehézségekkel küzdenek. Tehát a többségében ezek a régiók versenyképességi problémákkal és tartós fejlődési problémákkal küzdenek. Ez az első dolog. A második azon eh, régiók esetében, amelyek a közösségi átlagnak egy picit felette vannak, 104 régió, azaz több mint a harmada a régióknak csak éppen, hogy a 100-150-es skálába belefér. És a versenyképes, amelyek a nagy verseny, például az, Ameriká, az Egyesült Államokkal vagy Japánnal összehasonlíthatóak, ez egy nagyon kicsike kisebbség, ez 15 a 271-ből. Hát így néz ki a realitása a kohéziós politikának, és a különbséget, a diszparitásokkal nem csak azt kezelése nem csak azt jelenti, hogy harmonikus és kiegyensúlyozott területre van szó, hanem a globalizáció szempontjából is ez lényeges. Még egy kérdés, mi a helyzet az unión belüli fejlődési különbségekkel, és hogyha összevetjük a többi vetőket. 1-8 a magyar, az Unióban, 1-5 az USA-ban, és az tehát az, csak kizárólag az ágazati politikák adhatnak itt megoldást, ezek éppen a fordítottját jelentik, mint amit nekünk javasolnak. Csak emlékeztetnék arra, hogy miről is beszélünk. Második pont, a kohéziós politikának a funkciója továbbra is az kell legyen, hogy a különbségeket csökkentse. Először is a Lisszaboni szerződés megerősítette a 174-es e cikkében, hogy a diszparitások csökkentése az elsődleges cél, illetve a ö, vidéki területek, az ipari ö, területek konverziója, és más nincs is. A Lisszaboni szerződés megszavazásra került nem is olyan régen. Második dolog hangsúlyozza, hogy a regionális kontextusban figyelembe kell venni a területi sajátosságokat, a hátrányokat, a vidéki területeket, és így tovább. Tehát a diszparitás fogalmát jobban meg kell határozni. Miről is szól a jelenlegi vita? Azt nagyon jól látjuk, hogy két politikai alternatíva áll előttünk. Az egyik a kohéziós politika alternatívája, a másik az imént említettem, hogy az ágazati politikára ra kell odafigyelni. Ez két következménye van ennek. Először is kizárólagosan megelő, megerősödnek a legversenyképesebb gazdasági ágak, és tovább nőnek a regionális különbségek. Ez teljesen világos. A második lehetőség, koncentráljuk az a nemzeti szintre a kohéziós politikát, nem a regionálisra, mi lesz ennek a következménye. Erről volt egy vita, hallottam, hogy a GDP-e a megfelelő mutató vagy sem. Ez az lesz, hogy nem fogják figyelembe venni, és le fognak csökkenni a pénzügyi eszközök. Ezt akarjuk-e? A másik dolog pedig, hogy a az a régióknak az a képessége, hogy partnerei legyenek az európai építkezésnek, különösen a 2020-as stratégia keretében, teljesen eltűnik. Akarjuk-e ezt? Ezt szeretnénk-e? Következésképpen a jelenlegi architektúrája ennek a politikának három cél körül csoportosul. Probléma -e ez? És kinek? Világos, hogy probléma a tagállamoknak, illetve azoknak, akik úgy gondolják, hogy az újraállamosítás az a megoldás a nyílt koordinációval és európai költségvetés nélkül. Ezen tagállamoknak igen, nagyon egyszerű a megoldás, a kohéziós politikát el kell tüntetni, azzal, hogy európai politikát folytattunk európai beavatkozás nélkül. A második megoldás az exkluzív támogatás a nagy versenyképes csúcsoknak, a többiek pedig majd úgy is követik a piac közleműködésével. Nagyon jól tudjuk, hogy ebből a nem egy a nyolc lesz a különbség, hanem ennél sokkal nagyobbak, és a versenyképességi lemaradásunk nagy versenyképes társunkhoz, az Egyesült Államokhoz képest tovább fog nőni. A harmadik lehetőség, ez pedig a nemzeti szinthez, kizárólag a nemzeti szinthez igazított kohéziós politika, a régió eltűnik, és ekkor a stratégiai döntés az az európai szint és a nemzeti szint között ö, ö, valósul meg. Ez azt jelenti, hogy a regionális programbaiktatás eltűnik, és a régió ö, egy speciális társfinanszírozást ö, kap. Tehát az a, az orientáció, amit keresni kell, a jelenlegi architektúrát kellene továbbvinni, de úgy, hogy pontosabban határozzuk meg az igényeket. Az biztos, hogy a prioritásnak a régióknál kell maradni azoknak, amelyek hátrányos helyzetben vannak, tehát konvergenciára kell törekedni, finanszírozást kell adni, és amit jelenleg regionális versenyben lévő régiókat ahogy említettem, hol vannak ezek? Hol, vannak, e- hol helyezkedik el ez Európában? A globális zárdásban nagyon nehéz helyzetben vannak ezek. Tehát az európai fellépés nem ad ezen régióknak hozzáadott értéket, miközben tudjuk, hogy az állami beruházásoknak a része az csökken nemzeti és regionális szinten is. Tehát akkor azért a megoldás, hogy az európai fellépést teljesen eltüntetjük ezen a területen. Harmadik dolog, világos, hogy egy átlátható vagy átmeneti időszakban azok, akik messze vannak a közösségi átlagtól, ott komoly vitára van szükség, mert egy specifikus pénzügyi fellépésre lesz szükség. Úgy gondolom, hogy különösen a már többször említett kérdésben a, fontos azt látni, hogy a válság következményeivel jelenleg nem vagyunk abban a helyzetben, hogy pénzügyileg megfelelően reagáljunk, és 2011-12-ben a gazdasági válság és szociális problémák itt fognak megnyilvánulni, és súlyosan fognak megjelenni. Kérdés 2014-re, hogy a gyors reagálási képességeken kívül akarunk-e, hogy le, akarjuk-e, hogy legyen egy jelentősebb pénzügyi eszközünk, és itt kell meghúzni a véscsengőket, mert ezek a régiók nehezebb helyzetbe fognak kerülni, mint mások. Kétségtelen, hogy a jelenlegi helyzethez képest pontosabban kell meghatározni a regionális szükségleteket minden egyes régióra vonatkozóan. Jobban figyelembe kell venni a nagyvárosok problémáit, amely egyben a ahol összpontosulnak a szociális kirekesztés övezetei, aztán a köve, közép, közepes válasz, városok, amelyek ezekben a terület, régiókban találhatóak, aztán a gazdasági vidéki rekonverzió és a régiók közötti szinergia. Tehát itt kell, hogy megvalósuljon a területi kohézió a regionális koncepción belül, de nem azon kívül, mert egyébként az egész elaprózódik harmadik kérdés, és ezzel be is fejezem, elnök asszony, ez pedig a kormányzás, illetve a kohéziós politikának az irányítása, ami mindig kulcsfontosságú, de ebben az esetben eh, nehezebb a helyzet, mint volt korábban. Ne ö, eh, ö, eh, porhintést alkalmazzunk, hanem mondjuk ki, úgy gondolom, hogy a dolgok lényege az elkövetkezendő időszakban az, hogy a szubszidiaritás úgy, ahogy ez kialakult, és ez az elképzelés, ez elegendő-e és reális-e, realista-e? Véleményem szerint nem. A szubszidiaritás, a prioritások kiválasztása, a társfinanszírozás, az irányítás, ez egy, és, a vita, és az eredményekről folytatott vita, ez nem megy. E, a bizottság mögé bújtak, és azt mondták, hogy majd a bizottság úgyis ezt elvégzi helyettünk, és oldja meg a parlamenttel és a tanácssal együtt. Szerintem itt egy komolyabb e, felelősségvállalási e, vitát kell folytatni, hogy a, egy régiónak a tényleges helyzetének megfelelően kell meghatározni a célokat. Sok esetben a diagnosztika nem megfelelő, és a prioritások kiválasztása sem felel meg a diagnosztikának. Harmadsorban pedig egészen mostanig, mostanáig a tagállamok ezt valljuk be, a régiók nem akartak eredmény központú vitában részt venni. Tehát a fő kérdés a kormányzásban ez, és ami sértésnek számíthat politikai szempontból ez a kondicionalitás. A kondicionalitásról vitát kell folytatni, ezt esélynek kellene tekinteni, nem pedig veszélynek, különösen miután a május 9-i államfői döntés után látjuk, hogy a költségvetési vita is meg fog változni. Két lehetősége van a kondicionalitásnak egy, és ez nagyon veszélyes a e politika szempontjából. Vagy makroökonomiai kondicionalitással dolgozunk, akkor el fog tűnni a regionális programozás, mert erre nem lesz szükség. Elegendő lesz kiírni egy csekket valamelyik tagállamnak, és az ECOFIN majd ezt intézi, attól függően, hogy milyen eredmények vannak, aminek semmi köze nem lesz egy-egy régió fejlettségi szintjéhez. Tehát el fog tűnni itten a kormányzás, ami a specifikuma ennek a programnak, és a helyi szempontok sem fognak érvényesülni. A kondicionalitás másik lehetősége, ami egy szerencse, az az, hogy ez kapcsolódjon ennek a politikának a specifikumához, azaz hoz, jöjjön létre egy kapcsolat a végrehajtási elemek között, a regionális politika végrehajtásában, és az eszközök és az eredmények között. Csak néhány példát hagy mondjak, nem kimerítőek ezek gyakran illuzórikus strukturális beruházásokat finanszírozni környezetvédelmi területen, hogyha nem, nem építették át például az irányelvekben fogaltakat, vagy a standardeket. Például a közösségi jognak az alkalmazása az feltétele kellene, hogy legyen a többlet beruházásnak, ami a regionális politikában jelenik meg. Másik példa, komoly vitát kell folytatni a régióra vonatkozó diagnosztika között, aminek van valamilyen GDP-je, és azon okok miatt, amiért ez a GDP csak 60-80% helyett. Mert ez nem ugyanolyan értelmet nyer Kalábriában, Észtországban vagy Franskontéban. A feltételek nem azonosak. Tehát komoly kell tárgyalni arról, hogy az adott helyzet miért olyan, amilyen, hogy a GDP miért annyi, amennyi, vagy a munkanélküliségi ráta miért akkora, amekkora. Oly módon, hogy ezek a programokat ne csak azt mondja, hogy ó, hát szubszidiaritás van, mi mindent jobban tudunk, tehát vagy európai prioritások, és ezen a nyomvonalon megyünk. Úgy gondoltam, hogy a 2020 az egy útmutató, és koncentrálni, koncentrálni kialakítani olyan szabályokat, amelyek használatok, és egyszer el kell számolni. Elnök azt, hogy melyek a politikai eszközök. A kohéziós politikához intézményi politikára van szükség. Szerintem szükség lenne arra, hogy két orientáción dolgozzunk. Először is a tanács, amely eddig a, csak a pénzügyi ö, tervek kidolgozásakor beszél a kohéziós politikáról. Tehát ugyanúgy, hogy van egy ö, gazdasági politikai ö, ö, tanács is, kellene, hogy legyen regionális ö, tanács is. De ez nem a kokof kell, hogy legyen. Egy más dologról van szó ami tehát kellene egy regionális tanács is, amelyik rendszeresen megvitatja a stratégiai választásokat és azokat a projekteket, amelyek ennek a következményei. Vállalni kell ezt a politikai vitát, és a parlament, amely sok esetben szemben áll a, és konfliktusba kerül a bizottsággal a pénzügyi és az audit területeken. Következő a helyzet. A, ö, például a ö, hiba százalékok, a hibaráta, ez mindig ez van, a bizottság, a költségvetési ellenőrzés szinten folynak ezek. A, úgy gondolom, hogy ugyanebben a szellemben nagyobb felelősséget kell adni az államoknak és a régióknak, de a parlament irányába is nagyobb felelősséggel kell, hogy rendelkezzenek, vagy a parlament, vagy mindkettő, és fel kell kérni egyik másik tagállamot egy intézményi rendszernek megfelelően, hogy magyarázza el, hogy hogyan valósul, valósította meg a pénzügyi feladatokat. És utána a bizottság eldöntheti, hogy ez akkor jó-e vagy sem. Olyan témákat, amikben a a projekt irányításban, a projektmenedzsmentben a bizottság nem felelős, mert tudjuk, hogy Bajorországban van a projekt, vagy Kentben, vagy Kenti grófságban, vagy másod. Tehát intézményi szinten kell felelőssé tenni ezért a pénzügyi igazgatásért. Le, le earmarking que nous avons pour la période actuelle, 75% pour l'objectif 2, ami a kettes és az egyes célkitűzést illeti, a konvergencia régióknak ugye 60% jut, és ez nagyon érdekes fejlemény és előrehaladás. De hát, hogyha őszinték vagyunk, akkor azért azt is ki kell mondani, hogy a tagállamok szempontjából a tagállamok nem tudtak végül is ellenállni annak a kísértésnek, hogy a Lisszaboni célkitűzéseket egy kicsit legyengítsék, elgyengítsék és nem is tudom, hogy mi legyen akkor a fel nem használt pénzekkel, hogyan tudunk így hozzáadott értéket teremteni. Mind a tanács, mind a bizottság, mind pedig a parlament együtt kell, hogy dolgozzon a 2020-as stratégia három prioritásán. Egy, versenyképesség, innováció és emberi erőforrás. Kettő, fenntartható fejlődés, az energia és a gazdaság viszonya, és harmadik pontként az, hogy hogyan tudjuk a gazdaságot és a munkanélküliséget alakítani, a válságot is figyelembe véve. Tehát a 2020-as stratégia minden egyes prioritása nagyon fontos, és a tagállamok is tudják, hogy övék a felelősség. De a kohéziós politikánál viszont az Európai Unióé a felelősség, ugyanúgy, mint ahogy ez a Lisszaboni szerződésnél is volt. Slachta úr lesz a következő hozzászólónk, parancsoljon. Köszönöm a szót. Én egy kicsit más megközelítésből szeretném taglalni ezt a kérdést, mint kollégáim. Nem csak a regionális politikáról szeretnék beszélni, hanem arról is, hogy az a bírálat, ami minket ér, van, amikor jogos, és van, amikor jogtalan. Szeretnék akkor most néhány pontot felvetni. Első pont az új ötleteket és új kezdeményezéseket a szavaktól a tettekig át kell vinni. A gazdaságról kell beszélnünk, és arról, hogyha a Bárkász jelentést részletesen elolvassuk, akkor azt látjuk, hogy a helyi gazdaságok jól működnek, viszont hogyha a második dimenzióra lépünk át, akkor azt látjuk, hogy a lehető legjobb megoldás a területi kohézió lenne a gazdasági kérdések megvalósítására ami az összeköttetéseket, a hálózatokat, az infrastruktúrát illeti, ezek mind rendkívül fontosak. Valószínűleg a vezető ipari központokra is jobban oda kellene figyelnünk. A következő pontom, a második pontom az európai gazdaságról szól. A kérdés az, hogy a kohéziós politika mennyire határozza meg a gazdaságot. Hát szerintem egyelőre nem nagyon, vagy egyáltalán nem. Úgyhogy a kérdés az, hogy gazdasági fejlesztést hogyan tudunk elérni itt Európában. Természetesen mi is hozzájárulhatunk a gazdasági fejlődéshez, méghozzá úgy, hogy az európai régiók fejlődési kapacitását növeljük. Ne feledjük el, hogy a 2020-as stratégia első verziójából hiányzott a kohéziós politika, és csak a konzultáció után került be a regionális és a helyi dimenzió a 2020-as stratégiába, tehát ez tulajdonképpen technikai szinten később került bele a szövegbe túl nagyok a tranzakciós költségek a kedvezményezettek számára, az eredmények figyelembevételével. Ez azt jelenti, hogy egyszerűbbé kell tenni a munkát, a dupla munkát, az átfedéseket meg kell szüntetni. Egyelőre a tranzakciós költségek növekedése a legnagyobb probléma, többek között az én országomban, Lengyelországban. A kisebb allokációk esetében mindenképpen csökkenteni kell az adminisztratív költségeket, ezt már mindenki elmondta. Ezen kívül az adminisztratív kultúrát is növelni kell, a kohéziós és a regionális politika esetében, ezt már a kollégáim is elmondták. Ezen kívül hiányos a különböző politikák összeegyeztetése. Tehát magas szintű koordinációt nem tudunk megvalósítani, hogyha a többi partner nem kíván velünk együttműködni az integrált programozási dokumentumok, amelyek minden egyes politikára kiterjednek, aminek van valamilyen teritoriális aspektusa, nagyon jó kezdeményezés. A vidéki területek, illetve más fejlesztési területek problémáit is össze kellene fogni, de sajnos ezek a kérdések nem mindig jelentenek prioritást. Tudom, hogy ez politikai kérdés, és ebbe bizonyos szinten mi nem szólhatunk bele, de mindez nagyon fontossá vált a 2007-es változtatások után. Az intervencióval kapcsolatos hiányosságok is fennállnak, és amikor a különböző jogszabályokat vitatjuk meg az Európai Bizottság és a tagállamok között, akkor az a probléma, hogy a bizottság a lehető legrövidebb listát szeretné elkészíteni, a tagállamok pedig a lehető leghosszabbat, úgyhogy emiatt nem megfelelő az egyeztetés. Ami a tematikus prioritásokat illeti, inkább ezekre kellene koncentrálni, és nem pedig szétszórt projekteket megvalósítani, hiszen ezek a projektek semmilyen módon nem koncentrálnak ami a finanszírozási aspektusokat illeti, nagyon sok esetben nagyon alacsony a társfinanszírozási szint, ami problémákat okozott, ugyanis sokszor a rendelkezésre álló szoftver és hardware igen távol állt egymástól a különböző régióban, és ez is csak növelte a rossz felhasználást. Ami az abszorpciót illeti, sokszor az a jelszó, hogy költsük, költsük, költsük el a pénzt a lehető leggyorsabban de inkább a hatékony felhasználásra kellene koncentrálnunk. Vannak mutatóink, például a hármas mutató, ami arra vonatkozott, hogy milyen gyorsan költik el a pénzt. De szerintem az egyes mutatónak, a hatékonysági mutatónak kellene lennie, és a második mutatónak pedig az eredményeknek, és csak ezután jön a harmadik mutató, hogy milyen gyorsan költik el a pénzt és mint ahogy már többen is elmondták, a monitoring és a felülvizsgálat rendkívül fontos a gazdasági modellek szempontjából. Nézzük, hogy mik a problémák a projektek kiválasztásánál. Az Európai Parlament számára is nagyon fontos ez a rész, ugyanis ez az a rész, amit a nyilvánosság a legjobban lát, mind a városokban, mind a vidéki területeken, mind pedig a régiók szintjén. Úgyhogy ha elég erősek vagyunk ahhoz, hogy olyan algoritmusokat alkalmazzunk, amelyek az eljárásokat átláthatóvá teszik, akkor már sok mindent elértünk. Hogyha valamilyen furcsaságot észlelünk, akkor azonnal be kell avatkozni. És van itt még egy probléma, amire már kitértünk ma, ez az, hogy nincsen elég rugalmasság, úgyhogy a gyakorlatokat jobban kellene keresni, és megosztani, jobban kellene felülvizsgálni a kísérleti projekteket, és megfigyelő központokat kellene alkalmazni. Természetesen több ilyen témakör is van, amihez hozzászólhatnék, de leginkább arra szeretnék koncentrálni, hogy hogyan is működik ez a rendszer. Tehát kellene, hogy legyen egy ellenőrzési lista, egy checklist, amiben megegyezünk, és utána minden egyes problémánál ezt a listát kellene alkalmazni. És mint ahogy Jack is elmondta, illetve Jean is elmondta, Jacques Delors szavait kellene figyelembe vennünk, hiszen én is úgy gondolom, hogy ezekben a politikákban a régiók az alapvető szereplők, a kohéziós politikánál pontosan a regionális megközelítés adja ennek a politikának az erejét. Úgyhogy az európai régiókat kell összefogni, és ettől lesz hozzáadott értéke ennek a politikának mind integrációs területen, mind pedig abból a szempontból, hogy ezek a politikák állnak a legközelebb a polgárokhoz. Hogyha megfelelő referenciákat, benchmarkokat tudunk kidolgozni, akkor ezek mentén nagyon jól fogunk tudni dolgozni. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Zsamári Russzó lesz az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy kicsit messze ülök a mikrofontól, de remélem azért hallanak engem. Ami a hozzászólásomat illeti, megpróbálom betartani azt a hozzászólási időt, amit az elnöktől kaptam. Nagyon sok minden elhangzott már, és van egy draft position paper is a munkacsoport részéről, ezt szeretném én is kiegészíteni. Tehát a kohéziós politika jövőjéről beszélünk, ez az alapvető kiinduló pontunk, és akkor most engedjék meg, hogy rendkívül röviden az európai politikákat összehasonlítsa más politikákkal világszinten. Én most nem csak az USA-ról fogok beszélni, hanem más területekről is, amiket jól ismerek, ugyanis volt lehetőségem arról, hogy a kínai regionális fejlesztési politikát is megvizsgáljam, méghozzá az innováció szempontjából, úgyhogy néhány rövid kínai példát is el fogok mondani. Tehát megvan már az a 23 pontos alapszöveg, amivel dolgozunk. Ebben 7 nagyon fontos és pozitív pontot találtam. Ezek azért fontosak, mert ezekkel optimalizálni tudjuk az egész fejlesztési eljárást a régióinkban. Igazából három lépcső van. Először a kohéziós politikáról kell beszélni, meg kell néznünk, hogy milyen különbözőek a régióink, ami tulajdonképpen gazdagság is, előny is, lehetőség is, és amire mindenképpen oda kell figyelni a kohéziós politikának. A második lépcső a kutatás és a fejlesztés, illetve ezek szerepe, illetve az innováció szerepe a helyi fejlesztésben. És a harmadik lépcső pedig az, hogy megnézzük, hogy milyen orientációt alkalmazhatunk a phasing in és a phasing out tekintetében. Sok dolog már evidens ebben a kérdésben, és az is valószínű, hogy új típusú régiók jelennek majd meg az Európai Unióban. Akkor most nézzük a területi kohéziót, és azt, hogy ennek nem szabad ellent mondania a régiók sokszínűségének. Óvatosnak kell lennünk, és arra kell odafigyelnünk, hogy a regionális politika ne azt jelentse, hogy egyforma fejlesztési politikát alkalmazunk minden egyes régióban, és közben elveszik a régiók sokszínűsége és gazdagsága, gondolok itt különösen azokra a régiókra, amik egy kicsit lemaradtak, akik a sor végén állnak. A megfelelő szinergiákat ki kell használni a kohéziós politika és az ágazati politikák között, amelyeket transzverzális módon dolgozunk ki Európára nézve. Harmadsorban meg kell néznünk, hogy milyen kapcsolatokat lehet teremteni a kiválósági központok, illetve a fejlődésben kissé hátra maradottabb régiók között. A DJ régió segítségével és az interreggel meg kell valósítanunk ezeket a kapcsolatfelvételeket, és össze kell kapcsolnunk azokat a régiókat, amelyek gyorsabban fejlődnek, illetve amelyek lassabban fejlődnek, hogy megoszthassák egymással a jó gyakorlatokat, és tanulhassanak egymástól. Így a kisé hátulmaradottabb régiók láthatják, hogy hogyan tudják úgymond utolérni a fejlettebb régiókat. Ezzel a ponttal kapcsolatban szeretnék is most kitérni Kínára. Nagyon sokszor úgy gondolunk Kínára, mint egy rendkívül monolitikus országra, ami kizárólag az exportból él, pedig, hogyha megnézzük Kínát, akkor azt látjuk, hogy nagyon diversifikált fejlesztési politikájuk van a provinciák között, illetve a legfontosabb nagyvárosok között. Megfigyeltem Kínában, hogy azok a fejlesztési elemek, amelyeket itt Európában elindítottunk a közösségen belül, tulajdonképpen használatosak Kínában is, de a provinciák sokkal nagyobb autonómiát kapnak, és ők maguk javasolhatnak fejlesztési terveket. Így a fejlesztési orientációk sokkal színesebbek Kínában, mint itt az Európai Unióban. Másodszorban arról szeretnék beszélni, hogy az innovációs politika mennyire fontos, és hogy ennek milyen hatása van helyi szinten. Szeretném hangsúlyozni azokat a kulcs célkitűzéseket, amelyek a kutatás fejlesztésre és az innovációra vonatkoznak, még mindig regionális fejlesztési szemszögből nézve. Fontos, sőt, kulcsfontosságú szerepet játszik az, hogy a hogy a régióknak maguknak kell megfelelő fejlesztési stratégiát kidolgozniuk, és ezt kell beleépíteni a 2020-as stratégiába. És harmadsorban arról is szeretnénk beszélni, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésre, hogy optimalizálni tudjuk a kohéziós fejlesztési politikát. A phasing in, phasing out lehetőségeit javítani kell, és esetleg egy új csoportot lehetne létrehozni. Úgy vélem, hogy indokolt lenne, hogyha elgondolkoznánk egy olyan csoporton, amelyeket feltörekvő régiónak hívhatnánk a regionális innováció szempontjából. Két példát szeretnék mondani jelenleg a bizottságon belül két főigazgatóság is együttműködik egyébként ezen a kérdésen, és Franciaország a DG régióban egy kezdeményezést indított el, a 26 francia régió regionális politikájának megfigyelésére, hogy milyenek a regionális innovációs stratégiák. Ez nagyon érdekes kezdeményezés volt, hiszen itt valóban regionális szinten vizsgálhatjuk meg a kialakított és alkalmazott politikákat abban a szempontból, hogy hogyan lehet értéket teremteni az adott régióban az innováció és a kutatásfejlesztés segítségével. A DG Enterprise-nál jelenik meg a másik kezdeményezés, amiről szeretnék beszámolni, ez a Top Up Scheme nevű program. Ez azt jelenti, hogy minden vertikális szinergiát ki kell használni az európai szint, a nemzeti szint, a regionális szint és a helyi szint között, hogy a fejlesztést elősegítsük. Ezután pedig itt vannak a transverzális szinergiák is, amiket szintén ki lehet használni a különböző bizottsági főigazgatóságok között. Itt van a DG régió, ami ugye a strukturális alapokat használja, itt van a DG Enterprise, és itt van a kutatási főigazgatóság is, amelyek inkább az innováció fejlesztéssel és a vállalkozás fejlesztéssel foglalkoznak a különböző régiókban. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Körülbelül 15 percünk maradt a vitára, és szeretném elmondani minden kollégának, aki esetleg nem tudja, hogy a regionális politika jövőjével kapcsolatban itt van most ez a négy előadónk, és egyébként Kurszki úr már régebben is mondta, hogy szeretne hozzászólni, úgyhogy akkor azt hiszem, hogy ő lesz az első hozzászólónk, parancsoljon. Köszönöm szépen! Először is szeretném mindenkinek megköszönni a prezentációt. Négy nagyon érdekes véleményt hallhattunk. Nem voltam itt végig, de webstreamingen hallgattam az első hozzászólásokat is, az utóbbiakat pedig már személyesen is meghallgattam új parlamenti képviselő vagyok, ez az első mandátumom, és olyan országból érkeztem, amely 2004-ben csatlakozott az Unióhoz. Vannak tehát aggájaink azzal kapcsolatban, hogy itt a szakértők általában arról beszéltek, hogy az EU prioritásai arra vonatkoznak, hogy az új technológiákat és az innovációt kell megragadnunk. És én olyan tagállamból érkeztem, mint több más tagállam is egyébként, amely évtizedekig el volt vágva a megfelelő fejlesztési tervektől, a kutatástól és a fejlesztéstől. Tehát mi a vasfüggöny másik oldalán éltünk, és eléggé le vagyunk maradva a kutatás, fejlesztés és innováció területén. Nagyon sok uh, lassan fejlődő régiónk van. Úgy vélem, hogy ebben a tekintetben a régi tagállamok és az új tagállamok között azért óriási különbség van. a kohéziós alapok felhasználása sem mindig megfelelő. Igazából a kohéziós alapokat arra hozták létre, hogy ugyanolyan lehetőséget kapjanak az új tagállamok is, mint amilyet a régi tagállamok kaptak. De nem tudom, hogy ez teljes mértékben megvalósul-e még mindig. És aztán itt van az EU 2020-as stratégiája, amit Barroso elnök úr bemutatott annak eredeti formájában, és ott nagyon kevés szó esett az innovációról és az új technológiákról. A kohéziós projekteknek is jobban meg kellene jelenniük ebben a szövegben, és a konvergencia kritériumoknak is, csak így tudunk valódi fejlődést és munkahelyteremtést elérni. Elismerem, hogy volt már előrelépés, de azért a kohézió még mindig azt mutatja, hogy folyamatosan növekszik a régiók közötti különbség. Tehát széthúznak a régiók, nem pedig összezárkóznak, nem pedig felzárkóznak. Ez a területi szegregáció elég nagy problémát okoz, és sajnos a szakadék, mint mondtam, folyamatosan nő azok az országok, amelyek hat évvel ezelőtt csatlakoztak, még mindig azzal a problémával kell, hogy szembenézzenek, hogy nem tudnak minden forrást megfelelőképpen felhasználni. Annak érdekében, hogy a belső piacból maximálisan profitálhassanak, megfelelő IT technológiára, kommunikációra, kutatásra, emberi erőforrásra és infrastruktúrára lenne szükség, de ez nincs meg mindig a kohéziós prioritások nem jelennek meg mindig megfelelőképpen az európai költségvetésben sem. Végezetül pedig szeretném elmondani, hogy ezeket az uniformizált kohéziós politikákat nagyon kedveli az Európai Unió, pedig ezek nem mindig a legjobb megoldások. Folyamatosan új kihívásokkal kell szembenéznünk, demográfiai problémák vannak, globalizálódik a világ, és a kohéziót ebből a szemszögből kellene megközelíteni. Tulajdonképpen szociális és gazdasági kohézióról egyszerre kell beszélnünk, hiszen a vasfüggöny évtizedekig megosztotta Európát, és így óriási különbségek jöttek létre a vasfüggöny két oldalán. Most valahogy a közelítést, a felzárkóztatást kell megoldani, hiszen az új tagállamoknak egyértelműen az a céljuk, hogy minél gyorsabban felzárkozzanak, csak hogy ehhez óriási lépésre, óriási ugrásra van szükség. Segíteni kell az új tagállamoknak abban, hogy az innovációt, a kutatás, fejlesztés megfelelőképpen tudják megvalósítani, mert egyébként két sebességű Európa jön majd létre. Úgyhogy mi mindenképpen szeretnénk a kohéziós politikákat megfelelő erővel viszont látni a költségvetésben, mert csak így tudunk egész Európának azonos esélyeket adni. Köszönöm szépen. Amikor felmerül a kérdés, hogy túlságosan korán van-e ahhoz, hogy változásokat eszközöljünk. Nos, hát mi most a 2013-2020-as időszakról beszélünk az új kohéziós politikát illetően, és nem értem, hogy miért lenne túl korán, vagy akár túl későn erről vitázni. Szerintem pontosan most kell erről a kérdésről eszmecserét folytatni. Ami a területi dimenziót illeti, a területi kohéziót, nos tehát felmerül benne a kérdés, hogy a szerződésben van-e olyan kijelentés, amely lehetővé tenné, hogy az egész területet a különböző országokban egy globális nézőpontból szemléljük. Itt van például a zöld könyv is. Kérdés, hogy a területi kohézió nem lehetne-e egy hozzájárulás ahhoz, hogy egy valós kohézió jöjjön létre földrajzi és területi szinten. Aztán itt van annak a lehetősége, hogy kölcsönös kapcsolatokat alakítsunk ki, akár a képzés területén, és a második kérdés pedig a következő. Nagyon érdekes volt az, amit a legutolsó előadó elmondott, azt illetően, hogy új modellekre lenne szükség egy integrált megközelítés érdekében. Így módon mérhetnénk az elért előrelépéseket az integráció területén. Amikor megállapodásokat kötünk az országokkal, és van egy olyan régió, amelynek nincsen integrált fejlődési elképzelése, és nem teljesíti a minimum követelményeket, például a vidéki területeket illetően, vagy akár az innovációt illetően, nos, akkor ezt figyelembe kell vennünk. Hogyha egy régió úgy érzi, hogy ezt túl nehéz megtennie ahhoz, hogy támogatásokat szerezzen, hát én nem értem, hogy hogyan lehetséges ez. Mert hogyha még többet akar, több innovat, innovációt, nagyobb szintű környezetvédelmet és a többi, hogyha úgy érzi, hogy ez nem lehetséges, akkor ne nyújtson be projekteket, és nem kap támogatást. Uh, few points. Csak néhány néhány pontot szeretnék felvenni. Az egyik kérdés, amit említettek, az 55%-a a régióknak a GDP átlag 75%-a alatt vannak, és 15% amely fölötte van, valami ilyesmi hangzott el. Szeretném pontosan, hogyha ezt megismétlése kerülne a, melyek azok a térségek, amelyek alatta vannak az átlagnak, és vannak, amelyek pedig a 15% fölött. Jó lenne, hogy ezekről több részletet kapnánk. Arról sem vagyok biztos, hogy jól értettem-e, de hogy vannak alapok, amelyeket teljes egészében felhívnak, felhasználnak, hogy esetleg a kormányok áttehetnék-e, hogyha nem használják fel teljesen más régióba. De hogyha ez lenne akkor ebből túlzott költségek lehetnének egyes projektek esetében, és a kormányok eltúlozhatnák, azt jelenthatnák, hogy hát ezt nem használtuk fel, ezt áttesszük máshova. Tehát jó lenne, hogyha ezeket a pontokat tisztáznánk. Úgy gondolom, hogy rendkívül nehéz, fontos az, hogy ö, amikor a jövőjéről beszélünk a kohéziós politikának, akkor ezt eh, a tágan tegyük, ne csak a 2020-as eh, Európa eh, vonatkozásában, hanem arról beszéljünk, hogy valamennyi politikát koordinálni kell, az unió valamennyi politikáját. Vannak hiányosságok, olyan dolgok, amik nem tökéletesek, azok is, amikről önök beszéltek. Néhány de amit például a Kurszki úr is mondott, kétségem nincsen afelől, hogy új tagállamként nekünk vannak olyan problémáink, amik infrastruktúrával, például út, az utak, vagy ökológiai problémáink is vannak. Ezek is nagyon fontosak, és tény is való, hogy lemaradtunk, és a sor végén kullogunk. De 2013-ról beszélünk, 2020-ról, akkor nem várhatjuk azt, hogy 2020-ra, 2013-ra ezt megoldjuk, de az irányt megfelelően kell kijelölni. Ez a régiókat is és a tagállamokat is ösztönözni arra, hogy amikor majd az infrastruktúrára kerül a sor, akkor majd sokkal aktívabbak lehessenek Nyilvánvaló, hogy itt kihívások vannak, méghozzá komoly kihívások, amiről már beszélünk elég gyakran ebben a teremben. A nemzetközi globális versenyel kell küzdenünk. Kína és más nagyon gyorsan fejlődő országokkal kell felvenni a versenyt. Tehát innovációra, oktatásra, új tiszta technológiákra igent kell mondanunk. És ha most Lengyelországot nézem, akkor aggodalommal tölt el, mert lehet, hogy már most is késésben vagyunk, mert ahogy említettük, e, már így is e, az új technológiákra fordított összegekben le vagyunk maradva. Tehát ha csak nem kapunk jelentős támogatást az Uniótól most, akkor nagyon nehéz lesz felzárkóznunk. Slachta professzorhoz is szólok. Lehet, hogy vannak statisztikái hogy mennyire vagyunk lemaradva. Nem tudom, a régi, elnézést, a régi és az új tagállamok között ilyen különbséget vannak, de hol tartunk mi jelenleg, és mik a garanciák arra, hogy pénzügyi tekintetben mekkora az áthidalandó összeg, mi az, ami biztosra teheti azt, hogy majd az innováció és egyéb területeken is fel tudunk zárkozni modern technológiákban, tiszta technológiákban mert én nekem komolyan aggódom, és attól tartok, hogy esetleg tudom is a válaszokat. De az infrastruktúra tekintetében sok mindent teszünk, és sok pénzre van szükségünk, és még sokat kell tenni a jövőben is. A kutatásfejlesztésben nyilvánvalóan óriás a szakadék. Legalább háromszorosan vagyunk lemaradva. Tehát Kurszki úrral nem tudok egyetérteni, nekem ez a véleményem akkor megkérném a szakértőket, hogy ezekkel a kérdésekre akkor, hogyha reagálnának, hogyha kívánnak reagálni. Okay, uh, first of all, thank you uh, for those, uh, those contributions. Köszönöm ezeket a hozzászólásokat. Engedjék meg, hogy csak néhány pontot emeljek ki, amit elhangzott. Amit Kurszki úr mondott, az egyik ilyen az innováció és az Unió 220-as programja, illetve a veszély annak, hogyha egy top-down megközelítést alkalmazunk, akkor a régiák, a régiók nem tudnak beleszólni a prioritások meghatározásába. Ezt felismerték a BAC jelentésben is, amit már említettem. Differenciált megközelítés szükséges az uniós szintű prioritásokat illetően és a régiókat amit Van Nistroy kollega mondott, szerintem a területi kohéziós megközelítés bizonyos új gondolkodást is jelent, rugalmasnak és kreatívnak lenni. Láttunk ilyen el, irányba történő elmozdulást makrorégiók esetében, hálózatok és más területeken, területi együttműködésben, és helyi szinten is, mint például a városi fejlesztésekben. Aztán vannak neve bizonyos nemzeti politikák is, mint például Franciaországban, Egyesült Királyságban. De úgy gondolom, hogy sokkal több ösztönzést, bátorítást lehetne alkalmazni az ilyen megközelítés érdekében. Mert jobb lenne a lentről felfelé építkezés, mint a föntről lefele. Végezetül pedig Kali úrnak a felvetésére, hogy a nem használt pénzeket máshova csoportosítsák át. Egyetértek a veszélyekkel, van ezzel kapcsolatban tapasztalatunk. Ez volt már 2006-os időszakban, voltak olyan országok, amelyek ez ellene voltak ennek, és hogy a tartalékok csak a programon belül legyenek átcsoportosíthatók, és ne különböző területek között. Jean-Charles? kérem, hogy amennyire röviden tud fogalmazom, mert néhány percen belül meg fog szűnni a tolmácsolás. Köszönöm szépen a nagyon érdekes hozzászólásokat, csak két dologgal kívánok foglalkozni. Az első, amit elmondtak, Van Nisztelrooy úr mondta, és nagyon fontos, hogy a területi kohéziót lehetőségként kezelnünk, mert új, friss elemeket tudunk belevinni a politikába, ez ennek az előnye. És úgy gondolom, hogy a területi kohéziónak a megvalósítása során gondolhatunk arra is, hogy nem csak a szerződésben lévő dimenziókra gondolhatunk, hanem kulturális és egyéb területeken is, és ez is megvalósítható ezen az úton. A második észrevételem pedig a következő el kell kerülni a kohéziós ö, politika csapdáját, hogy ez nem szabad, hogy gettóvá váljon. Új irányokba kell vele lépni. És a legnagyobb kritika az, az a kohéziós politikával kapcsolatban, hogy csak három terület van, ahol a kohéziós politika ö, fontos és szükséges. A hagyományos infrastruktúra, mert még mindig vannak olyan régiók, amelyek elszigeteltek, ahol problémák vannak, a nagyon szegény területek, a rendkívül szegény területek, és a határon átnyúló együttműködés, mert más jobb helyet nem lehet találni ennek. Hogyha e- próbáljunk kikerülni ebből a csaptából, ez fontos lenne a fejlődés szempontjából, és még egy eh, észrevételem lenne, hogyha kohézióról beszélünk, ország szinten sikeresek vagyunk, és ez önmagában már jó, a kormányok ennek örülnek. Regionális szinten a jó statisztikusok tudnak játszani a számokkal, és bizonyítani tudják, hogy működik európai szinten. Nem működik ugyan, de nagyon kicsik a változások és országokon belül pedig mm, nagy, egyre növekvő különbségeket tapasztalunk, ez pedig kritikus. Tehát, ha ez a mi problém, azon le kell elgondolkodni, ez problémának tekintjük-e, vagy sem. One minute for each speaker. Egy-egy percre tudok szót adni a következő hozzászólóknak, tessék. Először is, ami a régiókat illeti, az Eurostat legutóbbi adatai szerint gondolkozom, tehát nem kitalálom a dolgokat. Azok a régiók, amik 75% alatt vannak a GDP tekintetében, ebből 68 van, és 20 a régi tagállamokban, és 48 az új tagállamokban, összesen 68. 75%-tól 100%-ig teljesítő régió, régiók. A NATS 2 szintjén 67 ilyen van, és ebből csak 80, vagyis 30 százalék a 271 régióból. Ami a 100 és a 150 százalék között teljesítőket illeti, 101 régió tartozik ide. 90%-a a régi tagállamoknak, és 3%-a csak az új tagállamoknak. Ezt tudnám elmondani pontosításképpen. Köszönöm. Én azzal kapcsolatban szeretnék hozzászólni, mondja Russzó úr, hogy mennyire fontos a határokon átnyúló együttműködés. Nagyon fontos, hogy minden egyes határmenti régiót segíteni tudjuk, különösen az enklávé jellegűeket, abban, hogy részt vehessenek a régiók közötti együttműködésben. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Az utolsó napirendi pont a tegnapi, a tegnap megszületett koordinátori döntések napirendi pontja. Először is mi lett az előadókkal, Madeira és Azori szigetek, aztán a következő fontos témánk a szolgáltatási irányelv, ezt a liberálisok kapták, a kereskedelmi, a fejlesztési keretprogramot az EPP kapta, aztán a koordinátorok úgy döntöttek, hogy hétfőn 6 óráig kell meghozni a döntést azzal kapcsolatban, hogy kérünk-e saját kezdeményezési véleményt a regionális politika jövőjével kapcsolatban, ez egyébként az októberi plenárissal lesz majd vita téma. Abban is megegyeztünk, hogy hét saját kezdeményezési jelentést, illetve hatot, bocsánat, és egy végrehajtási jelentést fogunk kérni. A végrehajtási jelentése 2010-es stratégiára vonatkozik, ezt az EPP kapta, és az INIK a saját kezdeményezésűek pedig szintén az EPP-hez kerültek. A szocialisták kaptak egy jelentést a szinergiákról, a strukturális alapoknál, és a, van még egy jelentésünk, ezt is a szocialisták kapták, ez a demográfiai fejlődésről szól az abszorpciós problémák az AD-hoz kerültek, és az ECR pedig kap egy jelentést a városi területekről. A zöldek szintén kaptak egy init, egy saját kezdeményezésűt, de még nem döntöttük el a témát. Természetesen minden információt a konkrét címekkel meg fog kapni mindenki. És azt is szeretném még elmondani, hogy úgy döntöttünk, hogy az ALDE javaslatára meg fogjuk vizsgálni az alkalmazandó szankciókat a következő ülésen, és a Toledói tanácssal kapcsolatban pedig egy szóbeli kérdésünk van. Ezt a következő ülésen júniusban fogjuk majd megvitatni. Úgyhogy mindenkinek nagyon szépen köszönöm ezt a remek vitát. Nagyon sok minden történt a mai délutánon. És most pedig a szakértőknek szeretnék köszönetet mondani, őket még ma délután viszont láthatjuk, az ülést berekeztem. Köszönöm szépen, az elnök megköszöni a tolmácsoknak a túlórázást.